kérdés kér, kérdéséről, nem tudom, Géringer kollega, hát akkor megpróbáljuk azért ezt valahogy megszervezni. Akkor a 30-as pont következhet, amíg Géringer kollega megérkezik. Gáló kollega nőnél szó, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. azon kollégák számára, akik nem igazán figyeltek oda, akkor, amikor az első eszmecserét folytatuk, emlékeztetően jelezném azt, hogy a követő jog egy elidegenhetethetetlen jog, amely megilleti a művészeket akkor, amikor legyen kisplasztikáról szó, vagy egyéb nagyplasztikáról, vagy festményekről, megilleti az eredeti, eredeti szerzőket, alkotókat. Na most egyes országok így a nagy británia csak 2000 12. január 1-ével vezették be a követő jogról szóló rendelkezéseket. Más ország, mint Hollandia is és Ausztria is a tranzíciós periódust igénybe vették. Aztán 2011. szeptemberben a bizottság egy anyagot adott ki arról, hogy a 2001 per 84-es irányelv hogyan érvényesül a követő jogról szólóan. Ez a jogszabály kitér mind az élő művészeknek az alkotására, mind pedig az alkotóknak az örökösé által tulajdonolt jogra vonatkozóan érvényes tehát ez a jog. És hát ez tekintetben vizsgálta meg a bizottság azt, hogy mi az, ami még a követő jog tekintetében nem érvényes, hogy nem ültetett. Megnéztem a jelentésem elkészítését, a művészeti piacnak az alakulását. Kíváncsi voltam arra, hogy a piac hogyan alakul, és valóban észleltem azt, hogy fennáll egy különbség azon országok között, amelyek alkalmazzák a követő jogtételeit, és azon országok között, a másrészt, amelyek nem alkalmazak ezt. Ezzel együtt mit lehet észlelni? Azt, hogy a válság ellenére a művészeti piac kiválóan működik. Rekord év a 2011-es év, egy hatalmas értékesítési összeggel dollárban mérve, és azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban, ahol pedig nem érvényesítették a követő jogot, a piac az növekedett, csak úgy, mint Franciaországban vagy Németországban. A második megállapítás, amelyet megtettünk, az az, hogy a művészeti piacnak, a műtárt piacnak az epicentruma elmozdult mind az Egyesült Államokhoz képest, mint pedig Európához képest. Ott van ugyanis Kína. Kínában hatalmas piaci ö, ö, felmenetelt lehet észlelni. 20 23,5%-át képvisel Kína ebből a piacból, míg korábban jóval kisebb volt ez a részesedési arány 6%-os nagyjából. Na most ez a tendencia nem fog így folytatódni azért valószínűleg, több oknál fogva. Egy rész azért, mert az Egyesült Királyság csak úgy, mint az, az Egyesült Államok tehát Egyesült Államok Nagy-Britannia nem alkalmazza a követő piacnak az ilyen előírását, amelyeket mi rögzítettünk. Továbbá a kínai piac pedig a globalizált piacnak válik az egyik szereplőjével, és ugyanakkor egyébként másabb a műtárgy vásárlóknak a pozíciója, mint korábban. Ugyanakkor azt is tudni kell a kínai piacról, hogy ez egy helyi piac, egy nagyon ö, lokális piac olyan értelemben, hogy kínai termékeket vásárolnak alapvetően a kínaiak, és nem egyebeket. Nos, ezeket szeretem volna elmondani a művészeti piac alakulásával kapcsolatosan, a műtárgy piac alakulásával kapcsolatosan, és aztán ezen kívül jelzem azt, hogy 2001 óta nincs negatív, de pozitív hatása, de főként negatív hatásról nem adhatunk számot az irányelv érvénybe lépése óta. Most arra kell törekednünk, hogy szülessenek olyan rendelkezések, amelyek kiegyensúlyozott rendelkezések azért, hogy ez a kiegyensúlyozottság érvényesüljön a végrehajtás tekintetében. Na most többek között a degresszív százalékos arányok tekintetében 12.500 eurós a plafonérték, ami nem egy magas érték. És arra is emlékeztetik, hogy a kis értékesítések nem estek az irányel hatája alá. És hát végezetül még azt is hozzátenném mindehez, hogy mentesülnek az illeték alól az első vásárlásnál fellépő vásárlók. Na most végig kéne gondolni a következőket. Kína is, illetve az Egyesült Államok azon gondolkodnak, hogy bevezessék a követőjogot saját maguk is. Tudjuk azt, hogy a festészetek, illetve a szobrászati alkotásoknak, a kisplasztikáknak és a plastikáknak az a, a megalkotásánál a művészek jogosultak a jogdíjra, amely hát egy nagyon fontos bevétel a számukra. Ezt tovább kell gondolnunk olyan értelemben, hogy azon országok, amelyeket már megneveztem többek között az Egyesült Királyság, mindössze csak 2012. január 1-ével vezették be az irányelv érté végrehajtását, úgyhogy azt hiszem, hogy még arra van szükség, hogy némi távolságot nyerjünk időben, hogy rálássunk, hogy milyen hatása van a 2000 egyes es irányelvnek. 2014-et jelezte az Európai Bizottság a kiértékelés a ö, dátumaként, és én magam a következtetésemben szeretném azt, hogy a százalékarányok tekintetében és a kedvezményezetek körében is a bizottság majd felmérést készítsen, csak úgy, mint a kockázatokéban. Nos, hát ennyit tudtam volna elmondani ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. A módosítások előterjesztésének a határideje javaslom, hogy legyen szeptember 7-e, de addig is természetesen állok a rendelkezésükre, és meghallgatom valamennyi kollégánknak a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Taylor asszony, két szót. Először is köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon átfogó, kompakt jelentésért, és szeretném megerősíteni, amit mondott, hogy nagyon sokat segített ez a művészeknek és a művészeti piacnak. Ez az irányelv az 2012. januárjától hatályos, a bizottság ezt újra fogja értékelni 2014-ben. A műkincspiac az globalizálódik, ahogyan ezt hallottuk, és nagyon fontos, hogy a bizottság egy globális stratégiát alakítson ki az újraértékesítési jogokra vonatkozóan a Berni konvenció szerint a 14 cikknek megfelelően. Egy kis kérdés a 15. cikkel kapcsolatban, ami a jelentésben szerepel, és a bizottság talán megnézhetné, újra vizsgálhatná a plafont a rátákat illetően. Köszönöm szépen, én is köszönöm. Van még esetleg hozzászólás? Ő bólított a raportőr asszony, tehát gondolom, hogy akkor ezzel kapcsolatban nem is igen kell mit mondani. Galló asszony, van valami mondani valója? Megállapítom, hogy ez a kérdés szenvedélyes indulatokat vált ki a kollégákból a teremben, úgyhogy én most nem fogok akkor hosszabbasan hozzászólni, de természetesen nyitott fülekkel hallgatom önöket. Hát majd akkor a módosítók száma talán nő, de 9. hó 17-éig lehet ezt benyújtani de most Cievska kollega, Geringer kollega itt van, nem tudom ki fogja kezdeni. Geringer kollega nő a jelentés készítője elsődlegesen. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Egy nagyon érdekes esettel van dolgunk, ez egy új eset, a szubszidiaritással kapcsolatban. Március 21-én ebben az évben az Európai Bizottság egy javaslatot dolgozott ki a tanács rendeletével kapcsolatosan, és itt nem másról van szó, mint a kollektív fellépéshez való jog a letelepedés szabadságával és a szolgáltatás nyújtás szabadságával összefüggésben. És a javaslat az tulajdonképpen a Monti 2 a jogalap az a 352. cikke az uniós szerződésnek, és a tanácsban egyetértés szükséges, illetve az Európai Parlament egyetértése is. A Lisszaboni szerződés második jegyzőkönyve szerint az egyes tagállamok parlamentjei a javasolt intézkedéseket felülvizsgálhatják és egy indokolt véleményt is megfogalmazhatnak, ha úgy gondolják, hogy a javasolt dokumentum a szubszidiaritás elvével nem egyeztethető össze. A nemzeti parlamentek egyharmadában létezik. Ha állásfoglalás születik a nemzeti parlamentek egyharmadában, akkor ezt felül kell vizsgálni, ezt a javaslatot, és akkor kell dönteni, hogy a szöveg módosul, vagy pedig visszavonják. ezt tehát egy ilyen sárga lapos eljárás. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, május 1 -e óta lehet tehát ezt a kártyát felmutatni. És normális körülmények között egyszerű a megoldás, hogyha a tagállami parlamentek többsége indokolt véleményt ad, akkor az Európai Parlamentnek ezt el kell fogadnia. És a szubszidiaritás elvével, ha ez nem egyeztethető össze. Ha ez nem így van, akkor a javaslatot nem szabad tovább fenntartani, és aztán következik a piros lap, ebben az esetben két forgatókönyv miatt nem lehetséges ez. Nyolc héttel az állásfoglalás előtt már, tehát május 22-én ez megtörtént, és az Európai Bizottság belső eljárása azt irányozza elő, hogy a biztosok testülete formálisan támogatta ennek a támogatását a következő, vagy legalábbis támogatni fogja a következő találkozóján, és akkor a bizottság dönt arról, hogy mi, mi is lesz a megoldás. A 38A azt mondja ki az eljárási szabályzatban, hogy a nem indokolt esetekben a szavazatok egyharmada, a nemzeti parlamentek szavazatának egyharmada, és a szerződés 76. cikke alapján pedig egy negyede a tagállamoknak ezt a javaslatot teszi, akkor a javaslat szerzőjének kell elmondania, hogy hogyan halad az ügy tovább. Tehát a kezünket megkötik, és nekünk az Európai Bizottság véleményét kell megvárnunk, hogy mit tegyünk a javaslattal. Nagyon sok a korlátozás ezzel a dokumentummal kapcsolatban, sok az ellentmondás a tagállamokban, tagállamok között, és éppen ezért el kell gondolkozni azon, hogy ez a javaslat egyáltalán összehangolható-e a szubszidiaritás elvével, de mindenesképpen szükségünk van a bizottság indoklására, erre várunk. Azt hiszem, hogy a következő bizottsági ülésünkön meg lesz már ez a dokumentum, de egy hónapja várjuk ezt az indoklást, tehát azt javaslom, hogy szeptemberig várjunk. Köszönöm, én köszönöm. Tadeusz, én is köszönöm a szót. A Axel Fosz nevében szólok. Hadd mondjam el az ő véleményét ezzel az ügyel kapcsolatban. Ez valóban egy nagyon érdekes eset a jogi alapot illetően is, ahogyan hallottuk, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a 352-es cikke a szerződésnek legyen a jogalap, és ez három pontot tartalmaz, amelyek közül most kettőt említek, mert ezek a jelentősek számunkra ahhoz, hogy megértsük, hogy miért éppen ezt a jogalapot választották. Az egyes pont, hogy amennyiben az bizonyosodik be, hogy az Európai Unió nak cselekednie kell egy bizonyos cél elérése érdekében, amelyet a szerződések rögzítenek, illetve javasolnak, akkor a tanács a bizottsággal egyeztetve és a parlamenttel egyeztetve bizonyos előírásokat fogalmazhat meg. Amennyiben ezek a javaslatok vagy előírások megszületnek, akkor egyeztetés után hatályba léphetnek, gyakorlatilag felolvassák a véleményt, és nehezen, illetve nem tolmácsolható. Az ötödik cikk harmadik bekezdése a szerződésnek is szerepel mindez, és ez is bizonyos követelmény, következményekkel jár. Ha hogyha ezeket a cikkeket szó szerint értelmezzük, akkor gyakorlatilag nem is lenne vitára lehetőség. De néhány kérdést mégiscsak figyelembe kell venni. Az Európai Bizottság javaslata egy nagyon széleskörű javaslat, nagyon széleskörűen tárgyalja mindezt, és egy fontos oka van ennek. Nem alkalmazhatjuk, mert az idézett cikk csak kivételes helyzetekre vonatkozik, ahol már nem lehet mást tenni. Tehát csak egyszer került ez alkalmazásra. Zsobró kollega készített egy jelentést, az Európai Unió hivatalos lapjával kapcsolatban. Ez a jelentés egy technikai jellegű jelentés volt, és amiről ma szó van, az egy nagyon politikai, erősen politikai kérdés. A rugalmassági záradék a 352. cikk szerint csak rendkívüli esetekben alkalmazható akkor, hogyha a szerződés nem irányoz elő megfelelő hatáskört az Unió számára. Ha a szerződés meghatározza, az adott politikát egy bizonyos cél elérése érdekében. Fosz kollega azt javasolja, hogy a 37. cikk harmadik bekezdés szerint az ügyrend, az eljárási szabályzat szerint a Júri Bizottság saját kezdeményezésre a jogalap kérdését megvizsgálhatja, tehát ha az Európai Bizottság dönt és indoklást ad, ami nem érkezett még meg, akkor, és ragaszkodik továbbra is ehhez a javaslathoz a rugalmassági záradék alapján, akkor Axel Foss, mint állandó raportőr azt fogja ajánlani, hogy mi, mint Júri Bizottság, foglalkozzunk ezzel az ügyel, és saját kezdeményezésre nézzük meg, hogy ez valóban a helyes alapot jelenti-e köszönöm szépen, azt veszem ki, hogy gyakorlatilag ki kell várni, amit a biz- mit tesz a bizottság. Itt a bizottság, kérdezem, hogy kíván-e szólni. Két, a bizottság nem akar szólni, vagy igen? Nem? Nincs mit mondani, rendben van. Akkor, hát egyszer majd kell valamit mondani. Mégis? Igen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy elhangzott már. Itt egy olyan esettel szembesülünk, amire még nem volt példa a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Ez egy nagyon politikai ügy, és nagyon világos az is, hogy a jogi rendelkezések alkotmányos szintűek, és mutatják, hogy milyen fontos szerepet kapnak a nemzeti parlamentek a szubszidiaritási elve alapján, ami benne van a Barózó levélben is. A hatályba lépéssel kapcsolatban a jegyzőkönyv is világosan jelzi, hogy mi a következő lépés. Május 30-án a bizottság megerősítette ezt a sárga lapos eljárást, ugyanis 12 nemzeti parlament 19 szavazatot képvisel, és ez több, mint a kvórum, mert az csak 18 lenne az 54-ből. És ez azt jelenti tehát, hogy a bizottságnak újra kell vizsgálnia ezt a javaslatot, és a jegyzőkönyv biztosítja a lehetőséget, hogy döntett arról, hogy módosítja a bizottság, vagy visszavonja a javaslatot, és jelenleg egy nagyon komoly vizsgálat folyik ezzel kapcsolatban a nemzeti parlamenteknél, és ez egy nagyon politikai kérdés. El tudják képzelni, hogy az időbe telik, éppen ezért nem tudok további információval szolgálni a menetrendet illetően, mert ez nem ad a jegyzőkönyv sem semmiféle felvilágosítást. Köszönöm. Hát akkor a nyári szünet csak elég lesz, nem? Ö, kolléganő, tán, kolléganő, igen, köszönöm szépen. Mondtam már, hogy a szubszidiaritás elvét nagyon komolyan kell vennünk, nagyon sokan közülünk, és a liberálisok közül én is, az utolsó európai kampányban azzal kampányoltunk, hogy a szubszidiaritás elvét maximálisan maximálisan érvényesíteni akarjuk, hogy uniós szinten csak azt kell szabályozni, amit ott lehet a legjobban, és mindent, ami az önkormányzati vagy regionális szinten szabályozható, az maradjon ott. A szubszidiaritás elve egyszer nem érvényesült, és ugye ez tulajdonképpen azzal magyarázható, hogy az eljárások a tagállamokban még nincsenek kidolgozva, és a tagállamok sem tudnak együttműködni megfelelő módon. A régiók bizottsága is foglalkozik időközben a szubszidiaritás elvével, és megpróbál régiókon átnyúlóan együttműködni. Másrészt azonban azt is meg kellett állapítanunk a parlamentben, hogyha valamit politikailag akarunk, és a nemzeti vagy a szint és az európai szint ezt mm, hasznosnak tartja, például az euróválság vagy a pénzügyi válság kapcsán, akkor meg lehet találni mindig a megfelelő jogalapot, és akkor úgyse nézik már meg olyan pontosan az ügyet. Tehát politikailag keresztül lehet ezt vinni. Tehát tényleg komolyan kellene venni, hogyha a szubszidiaritás elvére hivatkozva van kifogás, és akkor csatlakozom a raportőr asszonyhoz, hogy ez igenis benne van a szerződésben. Tehát a bizottságnak, és ez most nem lesz meglepő, hogy a bizottságnak nem hónapokig kell itt vizsgálódnia, fontosnak tartom, hogy igenis legkésőbb szeptemberre terjeszen elő egy véleményt, a következő júri ülésre, és csatlakozom ahhoz, amit Vevka kollega javasolt, hogy adott esetben a júri bizottságnak egyedül is vizsgálatot kell folytatni, attól függően, hogy mi érkezik a bizottságtól. Igen, tehát szeptemberig szeretnénk ezt a véleményt, majd hogy nem két hónap van még, talán sikerül, ugyanis hát több is, mint két hónap, hát talán elvégezhető ez a munka. Akkor lépjünk tovább, további hozzászólás ezzel kapcsolatban nincs és akkor most jöjjön a 30-as, ez Galló kolléganőnek a másik jelentése adatvédelemről van benne szó. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jelentős tevőként fogok eljárni ezzel a jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatosan alapvető fontosságú jogalkotási eszközről van szó, két szempontból is. Először is azért, mert tudjuk, hogy a szociális hálózatok, az internetes webhálózatok jelen vannak mindenütt a életünkben. Az európai polgárok pedig úgy érzik, hogy nem tudják már uralni az információkat, vagy nem eléggé tudják információkat uralni az interneten, és akkor, amikor a különböző kereső motorokat a, ö, alkalmazzák, akkor az adatokat visszaíréssel használják fel. Márpedig egy olyan digitális piacról van szó, ahol a versenyképességet ugyanakkor meg kell őriznünk. Orwell könyvére tudok utalni, és a Big Brother jelenségre, és ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy most már nem az államok a Big Brother szerepben tetszelőek, hanem a magánszereplők, magánszereplői a internetes piacnak, akkor, amikor különböző profilokat alkotnak. Na most a személyes adatoknak a védelme ugyanakkor egy olyan kérdéskör, amely sokkal szélesebb ágyban helyezendő el, és hát a teljes digitális gazdasággal kapcsolatban kapcsolatos a személyes adatoknak a védelmét, tehát hatékonyan kell, hogy elvégezzük, de ugyanakkor a hatékonyságon túl az arányosságra is szükség van. Mégpedig azért, hogy lehetővé tegyük az új szolgáltatásoknak a kifejlődését, és új termékekhez jussanak az európai polgárok a saját javukra. Ugyanakkor azt is kiemelem, hogy ezen kezdeményezésnek összhangban kell lennie az egyéb EU-s kezdeményezésekkel, többek között a felül alapú számítástechnikával, amelyik, amelyről idén nyáron fog majd egy közlemény születni. Na most, Ezeket mind szem előtt kell tartani, akkor, amikor a kérdéskörről beszélünk. A tavaly évben megvitattuk Axel Fosznak a saját kezdeményezésű jelentését. Globális megközelítésről volt szó a személyes adatokkal kapcsolatosan. Természetesen figyelembe fogjuk venni azt a véleményt, amelyet e témában nyilvánít a Júri és azt az állásfoglalást is, amelyet az Európai Parlament hagyott jóvá a 95-ös irányelvnek az alapelve, amely a referenciaként szolgáló anyagunk e témában továbbra is aktuális. Máskülönben ez az, ami indokolja, hogy a rendelet tervezet megőrzi azon intézménynek, mármint jogintézménynek a rendelkezését, és megerősíti a felhasználónak a jogállását és érdekei. És ezt természetesen üdvözölnünk kell, hogy mármint azt, hogy az Európai Bizottság így kezdeményez. Azt sem szabad szem elől feletni, hogy a személyes adatokról van szó, az online hozzáférhető adatokról, és ugyanakkor a nem onlineos szempont is érvényesül a megközelítésünkben, az is fontos. Na most milyen kérdések, nyitott kérdések vannak? Az első az, hogy mit is nevezünk személyes jellegű adatnak. A személyes adatokkal kapcsolatosan a kérdést meg kell tudnunk válaszolni a jövő szempontjából. Nem régebben, mint egy órával ezelőtt találkoztam digitális szakemberekkel, akik azt mondották, hogy az IP címek most már telítődtek, és most már nincs lehetőség, hogy újabb IP címet tulajdonítsanak újabb és újabb felhasználóknak, ami azt is jelenti, hogy előfordulhat az is, hogy ugyanazon IP címmel akár száz ember rendelkezik. És ezt azért jelzem, mert jelenleg még ott tartunk, hogy ez egy személyes jellegű adat, olyan cím, amely egy személyhez kötődik, de nem biztos, hogy ez a jövőben is így lesz. Éppen ezért a saját ö, kategóriánk meghatározása szempontjából ezt majd figyelembe kell venni. Továbbá szeretném azt is leszögezni, hogy az adatoknak a védelmére szükség van arra, és a 23-as cikk rendelkezik erről, hogy már az adatkezelésnek a kezdetén a védettség biztosított legyen. Ez így van helyén különben, de ugyanakkor a kettes cikke a 23-as cikknek, tehát a 23 per 2-es, egy default default védelmet biztosít, egy alapállásban biztosított védelmet, ugyanakkor az ötös az szerepel, hogy a minimálisra kell szűkíteni az adatokat. A szükséges minimális, minimális szintre kiindulva a feldolgozás, vagy a kezelésnek a célszerűségéből is. Na most, még ezt mind nem látom át, de majd nyilván a bizottság ezeket a kategóriákat megvilágítja a számunkra. Aztán a következő pont, amelyet kiemelnék, és amely talán a legközismertebb a közvélemény előtt, ez nem más, mint a feledéshez való jog. Erről a 17-es cikk rendelkezik. Egy tekintetben szintén arra van szükség, hogy ne szárnyaljunk a fantáziánkkal, hanem legyen, legy, járjunk a földön, mert hogy a digitális szakemberek jelzik azt, hogy a, ma, a, a teljes törlést tényleg a, a, a tárgyasult megvalósulásában nagyon nehéz megvalósítani. Tehát a feledéshez való jog egy fontos jog, de ez ugyanakkor nem szinonimája a törléshez való jognak, ennek tudatában kell mindenképpen lenni. Elnézést, itt most kis pohár vizet kellett innom. No, aztán következzen a negyedik pont, a beleegyezéshez való jog. Ez is egy rendkívül fontos tétel. Nagyon lényeges az, hogy a jogszerűségének ez egy lételeme legyen, az adatkezelés egyik lételeméről kell, hogy szó legyen. Na most a beleegyezés, az adatkezeléshez való beleegyezés nem lehet egy passzív, egy hallgatólagos jog, nem. Felvilágosult kell, hogy legyen a fogyasztó, és tudatosan kell, hogy ezt a felhasználást vállalja azáltal, hogy beixeli azt a kis kockát az interneten, amely erről, amelyben erről aztán nyilatkozik. Ezt tehát nagyon intelligens módon kell, hogy alkalmazok, arra törekedvén, hogy a KKV-k például ne, ter, ne kerüljenek túlságosan nagy teher alá. Elnézést kérnék szépen egy másodpercre. Szóval a KKV-kre is gondolnunk kell, amelyek nem biztos, hogy mindegyike alkalmas arra, hogy ekkora és ezzel kapcsolatos újabb terhekkel szembesüljön. Na most, az eszközök és az eredményesség. Meg kell, hogy legyen minden eszköz arra, hogy az eredményesség az biztosított legyen. Következő tétel a gyermekekre vonatkozó adatoknak a védelme. Azt hiszem, hogy valamennyien egyetérthetünk abban, hogy ez egy rendkívül fontos szempont. Aztán lesz, ez, és ez már a hatodik szempont, amely egy hosszabb kifejtést igényelne a részemről, de ettől önöket ma megkímél, megkímélem, majd nyilván lesz alkalmunk arra, hogy erre visszatérjünk. Szóval a hatodik elem az, hogy a harmadik országok irányába való adatátadás hogyan történik. Tudjuk, hogy az internet megszüntette a határokat, de mégis ellenőrzés alatt kell, hogy tartsuk a témát, és a 40-es cikket ilyen szempontból vizsgáljuk meg, akárcsak az azt követőekkel. Flexibilitás, rugalmasságról van szó a jogszabály javaslatban, és ezáltal lehet elérni majd a megfelelő szintű védettséget. A 41-es szik különben mondom példaként, meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeknek az alapján az Európai Bizottság döntéseket hozhat arról, hogy mennyire biztosított vagy sem a megfelelő biztonság és a 40 kettes cikk is e témában jár el, többek között garanciákat, megfelelő garanciákat ö, nyújtván többek között típus klauzulákkal, illetve kogens szabályokkal, ez egy újdonság különben, ami a szerződéses kitételeket illeti, ezekkel vonatkozóan külön felhatalmazása lesz szükség. No hát ennyit erről, természetesen még számos más pontot is ki lehetne fejteni, de most ettől eltekintek. Úgy gondolom, hogy a menetrend az lehetne, hogy szeptemberben a vélemény tervezetet megvizsgáljuk, és majd akkor jelölném meg azt, hogy mikora várnám a módosító indítványokat. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy elment közben a hangom. Hát ennyit erről. Köszönöm szépen, Galló asszony. Ez egy roppant összetett téma. Akkor most átadom a többi kollégának a szót. Very briefly. Uh- Nagyon röviden egész az összes adat, amelyet Galló asszony eh, említett, eh, igazából mindenki által hozzáférhető, és nagyon pontosan meg kell néznünk ezt a javaslatot. Nagyon fontos, hogy védjük az egyén magánélethez való jogát, bármilyen eh, innováció történjen az interneten. Az is fontos, a technológia fejlődése miatt hogy folyamatosan gondolkozzon azon, hogy hogyan tudjuk a jogalkotást olyanná tenni, hogy nyomon kövessük a technikai fejlődést. Tehát hogyan lehetünk megfelelő szinten. Örülök az anyagnak, és várom a folytatást. Köszönöm, Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen ezt az első jelentést helytálló, hogy nagyon összetett témáról van szó, és sajnos a bizottság javaslatában nem annyira átfogó a szabályzás, mint ami ennek lennie kellene, hogy ténylegesen lehetővé tegyük az adatvédelmet. Azonban ennek ellenére válaszolnunk kell majd a kihívásokra. Az a problémánk itt, hogy előre kell jeleznünk a fejlődést, ami eléggé nehéz. A nő is a számítógépes technológiáról beszélt, és úgy gondolom, hogy tehát ez a felhő alapú számítás technika üzleti adatokat tartalmaz, és így tovább. Az adatvédelemnek itt alapvető szerepe lesz. És ezt a cloud computing stratégia benne legyen, vagy ne legyen. Véleményem szerint szükségem len, szükségünk lenne egy európai infrastruktúrára is, hiszen amíg az amerikai szervereken lógunk, és az amerikai infrastruktúrával élünk, addig elfelejthetjük az adatvédelmet. Hiszen nem az európai polgárokra szapták. Ezt tudnunk kell. Ebben a tekintetben a harmadik államokkal összefüggő problémánk is van, és pedig eléggé jelentős. Néhány megjegyzés az említett témákhoz még valószínűleg nagyon sok hozzászólás lesz. Itt az átláthatósági követelmény nagyon lényeges dolog, ez nyilvánvaló, azonban nem fog megóvni attól, hogy az egész megkerülésével ne találkozzunk. És hogyha megkerülés vagy kizárás látunk, és az adatvédelem, az adatvédelmi megbízatra gondolok, és mondjuk a 250 főt foglalkoztató vállalatok esetében eléggé problematikus. Tehát nem tudom, hogy eh, az a helyzet, hogy itt a foglalkoztatottak száma a megfelelő mérce. Hiszen eh, pont ebben a szektorban elég gyakran van szó olyan vállalatokról, amelyek kiszervezik a szolgáltatásokat, tehát létezik egy átfogó öt alkalmazottan rendelkező cég, és az összes többi szolgáltatást pedig kiszervezik. Akkor ez az egész mérce semmire se jó. Hogyha belegondolok az osztrák vállalkozási struktúrába, egy kis országra jellemző ez, akkor itt összesen öt adatvédelmi megbízott lesz, hiszen az összes többi vállalat nem éri el a 250 foglalkoztatottat. Tehát szerintem itt a foglalkoztatottak száma nem a megfelelő kiindulópont, hiszen itt nem csak az alkalmazottak adatairól van szó, hanem másokról is. Tehát tényleg eh, megvan a saját problémám ezzel. Vélemény szerint ez a rossz megközelítés. Hogy a foglalkoztatottak számát vegyük figyelembe. Tehát vannak 30-40 főt foglalkoztató vállalatok óriási forgalommal és nagy befolyással. Tehát számomra ez problematikus. Ami az adatok továbbítását illeti, itt egy nagyon szigorú opt-in mellett vagyok. Nyilvánvaló, hogy bármi, ami történik, továbbadható, és ehhez szükséges egy hozzájárulás és egy kérdés kitöltése. Enélkül nem elfogadható a dolog. Tehát az opt-innek úgy kell kinéznie, hogy alkalmazható is legyen. Tehát ne csak opció legyen. Ez itt az egyik leglényegesebb pont. És soha nem szavaztam meg olyan szöveget, hogy adatot továbbítok, és ennek fejébe wellness szálloda hirdetéseit kapom, és így tovább. Mert egyszerűen megnézik a telefonkönyvet, és engem potenciális kuncsafnak tartanak. Ez nyilvánvaló. Tehát most nem, mint hogyha olyan óriási probléma lenne ez a tele postaláda, de adatokat csak is úgy lehessen továbbítani, ha van hozzájárulás. Számos vállalat aláírt már ilyen önkorlátozást, de valószínűleg az annyi se ér, mint a papír, amire ráírták. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne ezt eh, szabályozni. Tehát a elfelejtésre való jogot pedig szektoronként kell megnézni, hogy hol alkalmazható, hol nem. Hiszen néhányan ezt úgy akarják értelmezni, hogy igazából minden adat birtokoshoz el lehet menni, azonban ez problémát jelenthet a jogalkalmazásnál, vagy hogyha régi eljárásokat újra megnyitunk. Nem problémás, hogyha nincsenek meg az adatok. Másrészt itt megvan az árva művek tekintetében is a gondos körültekintés ami azt jelenti, hogy felelősen kell utána járnunk a dolgoknak. Itt pedig egy átfogó, felelősségteljes törlésről van szó. Tehát, hogy ha nem biztos az, ami törlendő, akkor inkább hagyjuk. Véleményem szerint pedig olyan jogszabály is kialakulhat a végén, amely arra lenne kísérlet, hogy annyit töröljünk, amennyi hozzáférhető. Nem szabad túl korán feladnunk, hiszen mindenkinek legitim joga, hogy hozzájáruljon, hogy mit törlének, mit nem. Felírtam itt mást is. Itt a döntő mozzanat az egész adatvédelem, hiszen itt nagyon egyszerű a dolgokat felülvizsgálni. Tehát, hogyha nem kapcsolok itt be külön funkciókat, akkor itt bizonyos területeken már előre is minimalizálhatom a ráfordításokat. Azonban nagyon pontosan meg kell határozni, különben eh, ördögi körbe kerülünk ezzel a fogalom meghatározással. Ez mindent és semmit sem jelenthet, ezért pedig eh, itt pontosítást várok. Eddig még nem találtuk meg azt, ami itt esetleg tovább vihetne minket. Problematikus a harmadik államoknak történő továbbadás, illetve a harmadik államokból érkező adatok feldolgozása. Ezt nem tudjuk megoldani, de ott, ahol az Európai Unió jogalkotási kompetenciával bír, akkor ott éljen is ezzel a lehetőségével. Tehát, hogyha egy ilyen felemás szabályzást alkalmazunk csak, amelyet a tagállamok úgy értelmeznek, ahogy akarnak, akkor ez nem túlságosan értelmes. Én amellett örök lányzsát, hogy értelmes dolgokat végezzünk, hogy alkalmazható dolgokat hozzunk létre, és hogy ne legyen eh, rengeteg mérlegelési lehetőség egy ilyen határokon átnyúló dolog esetében. Tehát például, hogyha belegondolok abba, hogy Németországban a bejelentési törvényről milyen vita folyik, ezek a dolgok pedig azért túl mutatnak az országhatárokon. Tehát hogyha a közintézmények adatkereskedővé válnak. És a tagállamoknak még megadom azt a jogot, hogy jó nagy kivételeket is tegyenek, akkor itt a kivétel lesz a szabály. Hiszen amit a közintézmények tesznek, az így is úgy is megengedett. Köszönöm. Köszönöm, Kastex kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy a személyes adataink ma már a piac termékei. És nem csak gyűjtik ezeket az adatokat, összesítik, hanem az archiválás és feldolgozása kívül ezeket értékesítik is, azaz megvásárolják egyesek, ami rendkívül nehezé teszi a törlésnek a jogát. Mert az, aki gyűjtötte, összegyűjtötte az adatainkat, legyen az egy website vagy más illető, nincs, nincs abban a helyzetben, hogy utána nyúljon az adatoknak, amennyiben azokat értékesítette. Tehát az összegyűjtés után elkezdi maga életét élni az adat. Az adatgyűjtés szabályozandó, de ezen felül még a piacot is meg kell, hogy vizsgáljuk, a piacnak a működését, alakulását, tehát az adatoknak a piacát, és a, az adatoknak az értékesítését engedélyezzük, vagy sem, tiltjuk meg, és ha ezt megtesszük, akkor milyen formában tegyük ezt meg? Ugyanis az adatoknak már gyakorlatilag senki sem áll a birtoká, vagy van a birtokában azután, hogy az első személy, operátor összegyűjtötte őket, attól kezdve már ez megszűnik. Na most a harmadik országokkal kapcsolatosan tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, téma. Szeptember asszonynak a munkálatait ismerjük, az egyéb témákban is, a swift kapcsolatosan is. Tudatában vagyok annak, hogy az európai szabályok az európai polgárokat kell, hogy védjék, még akkor is, amikor ezek a szabályok akár harmadik országokra is alkalmazandók, vagy olyan ö, társulásokra, amelyek harmadik országokban működnek. És hát jól láttuk azt a közösségi portálokon, hogy vannak olyan országok, amelyek korlátozták a közösségi portáloknak a működését, mert a személyes adatoknak a védelme úgy tűnt az adott országok számára, hogy nem kellően messze törő, nagyra törő. Egyetértek Mariel Gallóval abban is, hogy hogy nem szabad, hogy csak az online adatoknak a gyűjtésére gondoljuk a személyes adatok kapcsán, és megfeledkezünk a hagyományos adatoknak a hordozóiról, például a papírról, illetve az egyéb formában gyűjtött adatokról. És hát ezzel a témával kapcsolatosan felfigyeltem arra, hogy a posta a postai szereplők felhasználják a címeinket, mármint a posta, a hagyományos postai címeinket, mégpedig oly módon, hogy ezeket szintén értékesítik az összegyűjtés után, mégpedig oly módon, hogy hirdetőtársoknak, hirdető cégeknek adják ezeket tovább marketingeseknek, azaz így módon kapunk a posta ládánkban a saját nevünkre, a személyünknek címzett borítékokat. Azaz gyakorlatilag a postai szolgáltatók is egy profiling tevékenységet végeznek, ö, ö, mégpedig különböző szempontokat figyelembe véve, akár a ö, életkorunknak az alapján, akár ö, a lakóhelyünk alapján, akár a nemünk alapján, és ennek alapján értékesítik ö, ezen címlistákat, marketinget, hirdetéseket készítő cégeknek. Úgyhogy az a véleményem, hogy nagyon komolyan kell foglalkoznunk ezzel a témával, ugyanis olyan szereplőkről van szó, amelyek adott esetben félig állami tulajdonban vannak, közcégekről van adott esetben szó, úgyhogy mindenképpen legalább, legalább a kérdést fel kell vetnünk a tekintetben, hogy hogyan is foglalkozzunk vele válaszadásként. Géringer, de asszony, köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon fontos és korszerű jelentésről van szó. Nem tudom, hogy elkerült -e a figyelmét, azonban évente egyszer az Európai Parlamentbe jönnek az európai országok adatvédelmi biztosai is. Létezik az adatvédelem európai napja is, és minden évben itt találkoznak az adatvédelmi biztosok. Én találkozom ilyenkor a lengyel biztossal is. Nem tudom, hogy a többi országban is úgy van-e, mint nálunk, de azt mondta nekem, hogy nagyon ritkán kérdezik meg nemzeti szinten, ha új jogalkotási javaslatok születnek meg. Tehát nem érdekli a jogalkotót az ombudsman véleménye, csak hogyha ő lead saját magától valamilyen állásfoglalást, akkor lehetséges. Miért mondom ezt? Az a lengyel elnökség alatt tárgyaltunk az aktáról, és a lengyel biztos elküldte állásfoglalását a lengyel kormánynak. A, az anyagban pedig ugyanolyan döntések voltak, mint amit elfogadtunk a legutóbbi ülés alatt. Azonban e, a lengyel kormányzatása olvasta az ombudsman anyagát. Éppen ezért nagyon fontos azokat a szerkezeteket kihasználni, amelyek léteznek az egyes tagállamokban. És ezen jelentés példáján is meg kellene kérdezni a tagállamokat, hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy ott mi a nevük, de mindenhol van olyan személy, aki hivatásszerűen foglalkozik az adatvédelemmel. Tehát a feledés joga esetleg nem mindenki számára érthető. Sokan nem értik, hogy ennek mi a haszna. Azonban nehéz lenne a felekkel elhitetni, hogy mi az elfelejteni való. Tehát az adatokat nem csak eladják, hanem az adatok nem szándékosan is tovább kerülnek, tehát például a biztosítókat idézhetném, azonban nagyon fontos adatokról van szó, az egészségügy területén is. És itt pedig megfelelő helyeken utána lehet járni az internetet. Tehát, hogyha valaki érdeklődik egy diéta iránt, akkor kiderül az internetről, hogy ki érdeklődik mondjuk egy bizonyos diéta után, így könnyű elérni. Illetve azonosítani a preferenciái alapján. És hogyha egy biztosító mondjuk látja, hogy valaki valamilyen gyógymódot keres, akkor ezt rögtön bekalkulálhatja a biztosítási díjba. Tehát, hogyha az interneten vásárolunk, akkor az adatainkat be kell mutatni. Mindig van egy olyan kitöltendő rubrika, ahol olvashatjuk, hogy ki kell töltenünk az adatainkkal, és csak is az után tudunk vásárolni. Tehát itt nem választásról van szó, hanem kényszerről. Vannak olyan vállalatok, amelyek csak adatokat gyűjtenek, csak adatokkal foglalkoznak, ezek a vállalatok pedig nem mindig dolgoznak nyíltan. Pontven, hogyha ez tényleg így van, akkor ez ne legyen legális. Tehát például kérdőíveket küldenek ki, amelyek arra szólítanak fel, hogy vegyünk meg egy terméket egy-két euróért. Azonban itt nem is erről a termékről van szó, hanem arról van szó, hogy az adatainkat megadjuk. És akkor persze eladják a terméket, és igazából az igazi nyereség a címünk. És ez nem tisztességes nem termékekről van szó, hanem adatokról, amelyeket továbbítanak. Nem tudjuk, hogy mi történik ezekkel az adatokkal, nagyon alaposan meg kell vizsgálni, meg kell figyelnünk, és Maria Gallónak jelentős tapasztalata van ezen a téren. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon érdekes a jelentése. Köszönöm, Tájnasszony. Röviden szeretnék én megjegyezni valamit. Lichtenberger asszony megjegyzéseihez. Hogy eh, az adatvédelmi biztos eh, posztja ne függjön az alkalmazottak számától. Az az érzésem, hogyha nincsen több ötletünk, akkor létrehozunk egy biztosi hivatalt. És hogyha van egy ilyen, tehát mondjuk, hogyha valahol még soha nem volt baleset, ott is van egy biztonsági előadó. Tehát nem is tudom, hogy ez mennyibe kerül, de állandóan jelentéseket kell írni. Szeptember 11-e óta kaptunk egy biztonsági embert és a pénzmosásért felelős. Tehát nem tudom, hogy hány biztos létezik már ilyen különleges feladatokkal. A munkavállalók meg állandóan szembesülnek az ilyen jelentési kötelezettségekkel, bejelentéssel, továbbképzéssel, és ez a jelentős költségekkel jár. És főleg ami az adatvédelemre vonatkozik, nincs sok értelme, hogyha valakit kinevezünk adatvédelmi biztosnak, vagy adatvédelmi előadónak, Németországban is van egy ilyen előírás, de nem is lehet teljesíteni ezt a feladatot, hogyha valaki nem ért hozzá. Hogyha létrehozunk egy ilyen posztot, vagy ha folytatni akarjuk ezt az elképzelést, amit én nem tartok észszerűnek, akkor valakit kell találni, aki az egész rendszert át tudja tekinteni, de hogy most létrehozzunk egy kis irodát, és ott üljön egy adatvédelm is, hát egyszerűen Szerintem ez, ez nem, ezt nem várhatjuk el a vállalatoktól. Zvjevka és Régener képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nagyon érdekes vitáról van szó, sokan vesznek részt rajta, és már ebből is kiviláglik, hogy az adatvédelem mennyire érdekel minket. Csak egy megjegyzést tennék nem értek Lídia érvével együtt, tehát hogy az akta megmutatta, hogy az adatvédelmi biztos véleményét nem olvasta, vagy nem fogadta el a lengyel kormányzat, vagy egy más kormányzat. Egy lehetőségre utaltunk, de nem arra, hogy az akta kell, hogy mögötte álljon. Azonban valami más szeretnék mondani. Miért harcoltatok ennyire az akta ellen? Azért, hogy az internet szabad legyen. Hol hagyjuk a legtöbb nyomot? Ott. És ezek alapján pedig igazából egy térképet is fel lehet rajzolni, minden ember cselekedeteiről. Az internet alapján. Az interneten rengeteg nyomot hagyunk. Egyrészt azt mondjuk, hogy teljes szabadságot az interneten, másrészt azt mondjuk, hogy ezt korlátozni kell. Miért? Teszem fel a kérdést. Ugyanaz az oka, hogy nincs teljes szabadság az interneten. Mivel itt adatokat rabolnak, és bizonyos jogokat is, tehát például a szerzőjogokat. Éppen ezért az egész csomaggal kell foglalkoznunk. Adatvédelem, szellemi tulajdon, és így tovább. Nem szabad bizonyos elemeket elfelejteni. Nem lehet ezt nyújtani, mint a rétes tésztát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Régner kolléganő. Tyler asszony hozzászólásra késztetett arra, hogy én is jelentkezzem szólásra. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem lehetnek olyan foglalkoztatottak a vállalatoknál, akiknek az adatai nagyobb védelemben részesülnek, mint másoké. Amiről szólok, az az, hogy persze nagy különbség van a között, hogy most egy olyan csomagküldő áruházról van szó, amely ügyfelekkel foglalkozik, vagy egy nagy vállalatról, ahol az adatvédelem kérdése nem merül fel. Most az adatvédelemről, a fogyasztók, felhasználók adatvédelméről beszélünk, de itt azért arról is szó van, és ezt szeretném hangsúlyozni, és hát Ausztriában ez fontos szerepet játszik, mert adódhatnak olyan helyzetek, ahol a munkaadók kötelesek üzemi megállapodásokat kötni hogyha valamilyen célra használják, vagy meg akarják kapni a foglalkoztatottak adatait. Tehát itt nem lehet az adatokat keverni. Nagyon világos, hogy ez persze plusz bürokratikus kötelezettségeket jelenthet, de a helyzet az, hogy nem fordulhat elő az, hogy foglalkoztatottak kisebb vállalatoknál másod hegedűsök az adatvédelem szempontjából összehasonlítva egyéb foglalkoztatottakkal. Tehát nagyon pontosan kell vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, raportőr asszony, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon boldog vagyok attól, hogy ennyi reakciót kaptam a kollégáktól. Észlelem azt, hogy ez a téma sokkal inkább lázba hozza őket, mint a követő jognak a témája. Üdvözlöm ezt. Röviden válaszolnék teljesen egyetétek Lichtenberger asszonyal, Éva Lichtenbergerrel abban, hogy ami például a felhőlapú számítástechnikát, a cloud computinget illeti, arra van szükség, hogy olyan adatközpontokat állítsunk fel, amelyek az Unióban működnek, és az európai cégek legyenek felelősek azért, hogy a cloud szolgáltatásokat biztosítsák. Nem szabad, hogy a végek végéig az Egyesült Államoktól függjük. Foszfász castex is reagálnék, nagyon jól ismeri azokat a jogszabályokat és javaslatokat, amelyek léteznek a e témában jogalkotási eszközként. A négyes fejezet különben ő mindenképpen arra szenteltetett, hogy foglalkozunk aznak az illetőnek a szebb, szerepével, illetve intézmény szerepével, amely felelős az adat kezelését, és ugyanígy ez az érdeklődésünk fennáll az adatfeldolgozó irányába is. Természetesen a négyes fejezetet még tovább lehet kibontani, amennyiben nem lenne kellően alátámasztott még ilyen formában, de úgy vélem a magam részéről, hogy ez a négyes fejezet kellően kiegyensúlyozott, arányos és eléggé sok érdekes gondolat fogalmaztatott meg benne a harmadik államok kérdésköre, harmadik államoknak átadott adatoknak a kérdése, ezzel kapcsolatosan is Eva Lichtenberger nagyon fontos dolgokat fogalmazott meg, valóban nem szabad túlságosan nagy teret adni mindegy egyik, minden egyes tagállamnak, a harmonizációra kell törekednünk a maximális mértékben. És még akkor is, hogyha nem régi keletű parlamenti képviselő vagyok, tehát ennek ellenére belátom azt, hogy minden jogalkotási eszköznek a parlamenten belül is megvannak a határai, és hát van létezik egy olyan üvegfal, amely azért áthatolhatatlan minden előfeszítésünk ellenére, de ezzel együtt meg kell mindent tennünk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, mindenképpen tovább tudjuk majd gondolni ezeket a kérdésköröket a közérdeknek a javára, úgy, ahogy azt mi felelősen értelmezzük. Köszönöm szépen, elnök úr! Herzlichen Nagyon szépen köszönöm, akkor ezt a napirendi pontunkat is lezárhatjuk, és most pedig következik a Karim kollega két jelentése, a 8-as és a 9-es, és utána még meg akartuk hallgatni a hatástanulmány igazgatóság prezentációját. Jó lesz ez így? Rendben van. Akkor minden világos. Akkor Karin kollega, öné a szó. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Én ez egy elég hosszú prezentáció, de hát gondolva arra, hogy milyen kérdéssel foglalkozunk, biztos vagyok abban, hogy a kollégák meg fogják eh, érteni, hogy néhány részletre ki kell térnem. Először is köszönöm a kollégáknak a nagyon jó együttműködést, amit ami mm, élvezhettem. Masszipi és egyéb képviselőtársaim nagyon kooperatívak voltak mindvégig, Eh, amíg eh, szükségem volt szakértelmükre, véleményükre, és nagyon üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy elmondhatom ebben a munkaanyagban eh, mindazt, amit gondolok, és ez egy lépés abba az irányba, hogy a reformot megvalósítjuk, és hogy valóban az auditing az igazi érték legyen az Európai Unióban függetlenül a különböző megközelítésektől, amelyek léteznek a kollégák között a bizottságon belül, egy dologban azért mégiscsak egyetértünk, ez pedig az, hogy olyan javaslatok szülessenek a könyvvizsgálat terén, amelyek erősítik az európai polgárok lehetőségeit, a könyvvizsgálat lehetőségét, erejét, tisztességét illetően a munkaanyagot tényleg az én szempontomból kell nézni, ez egy vitanyag. Vitanyag, én csak néhány és nem minden kérdést felvetek, amelyek gyakran képezik vita tárgyát. Nagyon sok téma ismert azok számára, akik figyelemmel kísérik a könyvvizsgálati politikáról folytatott vitát, de hát vannak egyéb összefüggések is, amelyeket részletesen érdemes vizsgálni, de lehet, hogy azért nem ugyanolyan szintű figyelmet élveznek. Mire gondolok? Például arra, hogy javítani kell a beszámolókat, figyelembe véve a, a szakmai testületeket, a nemzetközi normák, sztenderdek alkalmazását. Köszönet illeti a hatástanulmányi igazgatóságot a munkájukért, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ez az első amit a bizottságunk számára készítettek, és őszintén hiszem, elnök úr, hogy nem ez lesz az utolsó. Ez egy nagyon értékes dokumentum, amely segíteni fog a az álláspontok kialakítását mind a parlamentben, mind a bizottságban. Ez a dokumentum nagyon komoly aggodalmakat is megemlít, és hát örömmel várom majd később az igazgató úr véleményét ezzel kapcsolatosan. Elnök úr, ami még ezt a dossziét illeti, azt mondanám, hogy minden politikai opció ott van még az asztalon. És én semmiféle definitív döntést nem hoztam. Az általános filozófia az az, hogy két dolgot kell szem előtt tartani. Erősíteni a minőséget a könyvvizsgálat terén, és az információ értékét növelni a beruházók, befektetők számára. A piaci megfontolások is fontosak, de számomra nem ez volt a lényeg. Nem a jogszabály alkotó feladata az, hogy manipulálja a piacot, és befolyásolja azt, hanem sokkal inkább az a célja, hogy a versenyhatóságokat segítse. De hát elnök úr, nem azt akarom mondani, hogy vissza kell riadni bármi olyan javaslattól, aminek van hatása a piacra de nagyon világos, jótékony hatása kell, hogy legyen a könyvvizsgálat, az audit minőségére. Hát milyen kérdések fontosak itt? Nagyon röviden nézzük meg, hogy mivel foglalkozik a munkaanyag, utána meg majd kitérek még néhány egyéb kérdésre is, amit felvetett a bizottság, és ahol fontosnak tartom, hogy a parlament megvizsgálja az egyes politikai opciókat. Először is a piaci struktúra és a függetlenség. Nagyon nagy az érdeklődés, hogy lehessen közös könyvvizsgálatokat végrehajtani. Nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy legyen társaudit, árnyékaudit és újravizsgálat. Persze nagyon különböznek a vélemények a külső rotációval kapcsolatosan, a munkaanyagokat illetően. Aztán vannak olyan kifogások, lehet, hogy ezek túlzottak, hogy ez csökkentheti a minőséget a tíz éves időszak végén, de nem automatikusan van ez így és hát egyébként az is előfordul, hogy az audit minősége az összességében is lehet konzisztens, és hogy meg kell tanulni megfelelően kérdést feltenni a vállalat pénzügyi helyzetét, illetően kezdeti irány szerint a hat év túl rövid időszak lenne a rotáció megvalósítására, és a hatás tanulmány jogosan mondja, hogy ugye az eredmény alapot is meg kell nézni. Mi, mint bizottság, nagyon alaposan meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy ez a javaslat milyen hatással lesz a piacra, ugyanis vannak pozitív és negatív oldalai is mindennek hasonlóan az implikációk, hogy hogyan lehet inszentívebbé tenni ezt a közös auditat. Ez vitát fog nyitni, különösen a költség vonatkozásában és az audit, a könyvvizsgálati kultúra az adott tagállamokban hogyan alakul. Ha megnézzük, hogy vannak igazi problémák, a felelősséget illetően, a bizonyítékok hiányát vagy meglétét illetően, és nagyon nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy teljes mértékben ki lehet kapcsolni a negatívumokat. És nagyon lényeg, hogy a koncepció az megfelelően támogatható legyen a közös vagy a shared audit, az nagyon fontos, és sokszor csak nagyon kis százalékban lehet ez közös a munka során. Meg kell nézni, hogy milyen hatásokat fejtesz ki ez sokkal korlátozottabb egy ilyen közös könyvvizsgálat esetén és a jótékony hatás az inkább a kapacitás kihasználás és a piaci lehetőségek vonatkozásában jelentkezik. Nagyon fontos, és meg kell nézni ezzel az anyaggal kapcsolatosan számos egyéb kérdést is. És nagyon fontos a költségek figyelembevétele, különösen kisebb cégek érdekében a különböző közbeszerzési vagy pályázati eljárásoknál el kell kerülni azokat a helyzeteket, ahol, a, ahol olyan pályázatra kerül sor, amely nem ad semmiféle pluszértéket, <clears throat> és ezt az újra tendereztetést is bevezettük tíz évenként, hogy amikor a könyvvizsgálókat váltani kell, és itt figyelembe kell venni, hogy hogyan lehet a legjobban csökkenteni a fölösleges költségeket a pályázatok írásánál, mind a cégek, mind pedig a könyvvizsgáló cégek számára, ugyanúgy, úgy, hogy közben biztosított legyen a tenderek során az átláthatóság. Nagyon fontos, hogy a piaci strukturális problémákat is kezeljük. A piac az minden tagállamban más és egy teljesen harmonizált megközelítés az nem biztosítható, és nem is evidens. Tehát egy, egy más, egy sokkal nüansz, az árnyalatokat sokkal jobban figyelembe vevő megközelítésre van szükség. És még a piac egyes alsóbb szektoraiban is, ugyanis ez csak így biztosítható. Ami pedig a könyvvizsgálói jelentéseket illeti, azok a változások, amelyeket be tudunk vezetni vagy indítani, azok nagyon-nagyon fontosak a reform folyamat során. A bizottsági javaslat ezt vizsgálja, és lehet, hogy tükröződik is az iasb ben figyelembe kell venni, hogy, hogy előrehaladás történt a nemzetközi standardokat és a legjobb gyakorlatokat illetően is. És nemzetközileg is ki kell alakítanunk egy olyan megközelítést, amely biztosítja a, az érintettek érdekeit, a shareholder value -t. És ez egy nagyon jó gyakorlati feladat a box ticking, de ez nem biztosítja a hozzáadott értéket lehet, hogy van olyan könyvvizsgálat, ami igaz az adott pillanatban, de sokszor a kevesebb több és sokkal célzottabban biztosíthatja a, a, az információt, hát ez az ezer karakteres határ, ez félrevezető, mert aztán itt a hosszú nevek meg a rövid nevek is belejátszanak ebben, de mindenképpen fejlődni kell, elő kell, előre kell lépni ezen a területen is, és hát majd megfelelő időben ilyen javaslatokkal is elő fogok állni. Most pedig, ha megnézzük a könyvvizsgáló bizottság munkáját, az egyik kulcsfontosságú element, elem az értéknövelésben az, hogy aktív legyen a, a bizottság részvétele ebben a munkában. A bizottságoknak egy átfogó kötelezettséget kell vállalniuk, hogy jó legyen a vállalati irányítás, és támogatni kell a folyamatos fejlődést az adott bizottságban, szélesebb struktúrákban is. A közös tapasztalatok, vegyes tapasztalatok léteznek, és hát itt mindenképpen javítani, erősíteni kell az esetleges nehézségeket. A könyvvizsgáló bizottságnak fontos szerepet kell kapnia abban, hogy hogyan lehet áttekinteni mindezt, és hogyan lehet a feladatokat meghatározni. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk az elfogadható nem könyvvizsgáló szolgáltatásokat, szolgálatokat, mert ők is, és itt az elválasztás fontos, hogy mi az, amit a könyvvizsgáló csinál, és mi az, amit a vállalatvezetés, a menedzsment készít, és akkor így módon el lehet kerülni az esetleges érdekkonfliktusokat. Ráadásul úgy gondolom, hogy feltétlenül szükség van arra, hogy megnézzük, milyen módon lehet a könyvvizsgáló bizottságot az, a befektetőkkel együtt szemlélni, hogy egyáltalán a folyamat ennek segítségével is javuljon. Tehát javítani kell mindezt, és nagyon fontos lenne a disclosure-nek a jobb figyelembe vétele is, a bizalmasság elvének is ugye megvannak a korlátai, hogy mi az, ami, ami a disclosure alá tartozik, és mi az, ami nem, és mi az, ami megjelenhet, mi az, ami nem. Tehát a nagyobb transzparencia azonban mindenképpen növeli a bizalmat a külső könyvvizsgálatba, és lehetővé teszi a jobbítást is, javulást is ezen a területen. Na és most pedig elnök óra nem könyvvizsgálati nemzeti könyvvizsgálói szolgáltatások. Minden tagállam saját rendszert alakíthat ki erre vonatkozóan. És hát ezek lehetnek könyvvizsgálók is, akik ezt a munkát végzik. Ez az EU-ban nagyon nagy változatosságot eredményezett, hogy mi az, amit az egyes vállalatok nyújtani tudnak, mennyiben különböznek a jogszabályok. Az Audit Bizottságot be lehet vonni ebbe a folyamatba, egy lista segítségével, ahol felsorolják a szolgáltatásokat, de hát további munkálatokra is szükség lesz ahhoz, hogy ki lehessen jelölni az egyes szolgáltatókat. Figyelembe kell venni azt az interfészt is, ami ugye a, a nemzetközi standardok, az IAASB kódban szerepel e, ezen a területen a tisztán könyvvizsgálói cégek esetében, és hát a bizottság javaslatában itt azt gondolom, hogy ez a javaslat túl messzire nem megy, mert ha nincs megfelelő evidencia, ez nem működik. Ez egy munkanyag, és itt a safeguard elvet is érvényesíteni kell, a, ha nem könyvvizsgálói szolgáltatásokról van szó, mert a, a, lehet, hogy nem arányos a piacba való beavatkozás. Nem elfogadható, hogy a könyvvizsgálóknak vissza kell vonulniuk bizonyos esetekben, hogy a, a az audit és a nem audit cégek közötti szétválasztás nehézségeit megoldják. Tehát mindenképpen meg kell nézni ezeket az aggodalmakat. És most pedig az alkalmazást, illetően a nemzetközi normákat illetően az mindenképpen jótékony hatást váltana ki. Ez harmonizálná a a az áttekinthetőség is nagyobb lenne. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak az IAS Plus kialakítására. El kell kerülni egy olyan helyzetet, hogy nagyon sokrétű legyen a a számviteli szabályok alkalmazása, rugalmasság azért nagyon fontos elem lesz itt a könyvvizsgálat során. Ha megnézzük a szakmai testületeket, sokszor nem gondolunk arra, hogy milyen fontos a szakmai testületek szerepe a könyvvizsgálói és az audit szakmában. Nagyon sok feladatuk van ezeknek a testületeknek, és ez nagyobb ellenőrzést tetne lehetővé egyáltalán szélesebb körben az egész szakmát, illetően a képzést és a fegyelmet, az etikát illetően a dagállamoknak meg kell nézni, hogy milyen problémák vannak a jelenlegi gyakorlatban. Ha megnézzük a vitát erről az irányelvről, akkor ez egy nagyon érdekes, de felvet egy általános kérdést, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni. Milyen eszközzel lehet a leginkább elérni, hogy ez a politikai cél megvalósuljon? és mi az, ami a leginkább befolyásolja a nemzeti, a tagállami helyzetet. A bizottság általános javaslatokat tesz, ezek nem alkalmazhatók minden esetben a rendkívül heterogén viszonyokra a tagállamokban. A bizottság elismeri, hogy egy részletesebb irányelv jobb lehet, és a bizottságnak meg kell néznie, hogy tényleg ez lenne a legjobb megközelítés. Úgyhogy mi, mint parlament, hova, milyen irányba megyünk? Azt hiszem, hogy prudensnek kell lennünk a tagállamokban és nemzetközi szinten egyaránt a, a menetrend az eléggé elasztikus. A mi érdekünk az, hogy ne az Egyesült Királyság belé vizsgálat legyen az egyetlen, az IAA. ezt munkát is folytatni kell, és meg akarom nézni az Egyesült Államok beli munkát is, a független auditorok testületét, és hát számos egyéb kérdést a rotációra vonatkozóan. nagy britániában a reformot elutasították, de látni kell a fejleményeket, és látom, hogy milyen nagy szükség van a reformra. Igen, tisztelt elnök úr! Four. That maintenance of the status quo. A status quo megőrzése az nem ö, megoldás, és az én megközelítésem ez, és a jelenlegi helyzet szerint ez egy tervezett Szeptemberben fogjuk véglegesíteni, és a módostókat október elejéig várjuk, a szavazás decemberben lesz év végén, és ez a menetrend, ilyen tisztelt elnök úr, ö, már a ciprusi elnökség alatt valósulhat, meg az igen tisztelt kollégák, akik itt voltak az ülésen korábban, ö, feltehették a kérdést a miniszter úrnak, az igen tisztelt miniszter úrnak, aki az igen tisztelt bizottság előtt megjelent a mai napon. Köszönöm szépen, és akkor most Masip és Bodu kollégák, aztán Lichtenberger asszony jelentkeznek, és utána majd megnézzük a hatástanulmány, az Impact Assessment vizsgálatot, akkor kezdjük Masip kollégával. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Hagy mondjak köszönetet a jelentéstevőnknek is, Karim úrnak. Úgy gondolom, hogy az a kívánalma, hogy az auditoknak a minősége javuljon, és a végső felhasználók legyenek azok a befektetők vagy a részvényesek, nek az érdekei jobban érvényesülnek, ezek mind olyan szempontok, amelyeket valóban érvényesíteni kell, csatlakozom, támogatom az ön megközelítését, és biztos lehet abban, hogy feltétel nélkül támogatni fogom a kezdeményezéseit. Azt hiszem, tehát ezekben a dolgokban egyet tudunk érteni. Ugyanakkor azért van egy szűk keresztmetszete a dolognak. Akkor, amikor a jelentéstevőnk azt mondja, hogy nem fogunk beavatkozni a piacnak a manipulatív folyamataiba. Igen, hát szóval valóban nem, de a piac önmagában már manipulált, teljes mértékben manipulált. És ez az egyik oka annak, hogy szükségünk van a válság közepette egy irányelvre, oly mértékben be, nagy a beavatkozása piacba, hogy meggyőződésem az, hogy most, aki hallgatják a mi vitánkat, azok közül vannak olyanok, akik azt a négy nagy céget képviselik, akik a ö, piacot manipulálják, a Big Four, a, a, four, a, a Big Four-okra gondolok, a, a négy nagyra, tehát azokra, akik beavatkoznak a piacba, és nem maradhatunk itt keresztbetett kézzel akkor, amikor ilyenfajta piaci beavatkozásokra kerül sor. A legsötétebb előre jelzésekkel is szembesültünk már, és az egész folyamat abba torkolott, hogy egy olyan dolgot észlelünk, amelyet a statisztikusok írtak le, vagy írnának le, ok okozati összefüggéseket tárhatunk fel, Már pedig egy olyan kimutatás van, amelyet teljes függetlenségben kellett volna elkészíteni. Az Európai Parlamentnek a tanulmánya mire utal? Egy ábrándra egy nyári ábrándra, a Szent Iváni álomra utalhatnék, ha Shakespeare lennék, szóval gyakorlatilag itt a vitt környezetben görög ábrándok fogalmazottak meg, de vigyázat, ez a tanulmány majd felhasználásra kerül. Érvként fogja használni az Európai Bizottság arra, hogy ne terjeszten elő olyan javaslatokat, amelyeket viszont elő kellene terjesztenie. Tehát itt az átfodásokra is mindenképpen koncentrálnunk kell, és ezt eh, erre gondolok többek között, amikor a bizottsági hatás tanulmányt vizsgálom, ahol nem találunk táblázatokat, nincsenek számadatok mindössze egy kifejezetten politikai indítatású tanulmányról van szó, amelyik olyat fogalmaz meg, hogy például a piaci magas részletedés nem okoz problémát. Még mielőtt az eszmecserénkre sort kerítettünk volna itt, hát meghallgatásokat szerveztünk, és a The Royal Bank of Scotland is jelen volt az egyik meghallgatáson, ők azt mondották, hogy gyakorlatilag dicsérték a monopólium helyzeteket. Az Európai Parlament, mondották, egy politikai intézmény, amely javaslatokkal kell, hogy előálljon, ezek a javaslatok pedig legyenek politikailag is általános irányvonalat nem szabhatnak meg. Mindenképpen részrehajlás nélküli tanulmányokra van szükség. Szóval részrehajlás nélküliség alapján kellene, hogy politikai célokat fogalmazzunk meg. Na, ezt mondották, akármi is lesz az eredménye az eszmecseréknek, tisztelt elnök úr, az oligo monopólia, a monopólium helyzet pervez hatású, én pedig az uniós atyák híveid vagyok. Köszönöm szépen, hát nem kötelező a hatástulálmány, semmilyen politikai döntésre, úgyhogy Bodó kollega kért még szót. Nagyon szépen köszönöm. A munka dokumentumot elolvastam, és annyit mondhatok, hogy azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik, nagyon fontosak. Feltesz néhány kérdést a bizottság javaslataival kapcsolatban, és bizonyos válasz lehetőségeket is felvet. Remélem, hogy Közösen megtaláljuk a válaszokat a jelentéstevő által feltett kérdésekre. De engedjék meg, hogy a saját véleményemet elmondjam, különös tekintettel a bizottsági javaslatok tartalmára. Először is a következőt említeném. A abból a hatástanulmányból indulok ki, amelyet kaptunk, és amelyre masszív kollega is hivatkozott. Üdvözlöm, hogy az, amit én kezdettől fogva mondok, az itt megerősítésre került. Azt hiszem, hogy csak egyet érthetek a kollégával. A hatástanulmány azt mondja ki, és ezt angolul fogom felolvasni, In audit. hogy a hatékonyság hiánya az nagyban befolyásolhatja, a, hogy ez a válsághoz hozzájárult, az nem biztosított, nem bizonyított száz százalékig. A bizottság javaslata már az első bekezdésben abból a feltevésből indul ki, hogy igenis van kapcsolat a pénzügyi válság és a vizsgálatok minősége között, és ez a hatástanulmány pont az ellenkezőjét fogalmazza meg ennek. Ezért azt hiszem, hogy itt nem annyira a, a vizsgálat minőségéről van szó, hanem sokkal inkább a piacra való összpontosítás a lényeg. Az ugye a cégek számára fontos. Hát nem tudom, hogy ugye a hatástanulmány kifogásolja azt a módot, ahogyan a bizottság a koncentráció kérdésével foglalkozni akar. Ez nagyon gyakorlatilag négy nagy vállalat kezében összpontosul. Az a javaslat, amelyet én most előterjesztenék a az előadók számára azt tartalmazza, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó elemzés, és nagyon örülök annak, hogy a szocialisták és a zöldek egyértelmű véleményt fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban. A következőről van szó. Én úgy gondolom, hogy ez az oligopól helyzet, a négy vállalat, ezt nem lehet teljesen szétzúzni, hogy a cégeket felosztják könyvvizsgáló és nem könyvvizsgáló társaságokra. És azt is értem, hogy jobb, hogyha a vizsgálati, könyvvizsgálati rész nagyobb teret kap a kis és a középvállalatok is aktívabb lehetnek, ezek a KKV-k nagyon jó megoldásokat javasolhatnak a nagyok számára, de hogyha nem tudnak vizsgálati szolgáltatásokat nyújtani, mert nincs meg az administratív kapacitásuk, hogy lépést tartsanak a nagyokkal, akkor legalábbis egyéb szolgáltatásokat nyújthatnak, és hogyha majd erősek, ezeken a területeken, akkor őket is be lehet vonni, mint szolgáltatókat a nagy cégek partnereiként. A következő a javaslatom. A honoráriumokat illetően van egy korlátozás, és a között, tehát ez egy ilyen fokozatos korlátozás az első évtől kezdve, és három évig lenne ez egy ilyen fokozatos díjszabás, és utána kellene újraértékelni a helyzetet. Akkor kötelezően lehetne helyet biztosítani a KKV-k számára, és javulhatna a piaci helyzet, és utána lehetővé válna, hogy más vállalatok is nyújtanak szolgáltatásokat, és nem csak a vizsgálattól eltérőket. Még egy fontos kérdés. Annyit mondanék, hogy az nem megy, hogy a vállalatokat felosszák, ahogy ezt a bizottság elképzeli, hogy van, aki csak könyvvizsgálatot végez, és van, aki meg csak tanácsadást. Tehát lehetnek új szerződések, de számomra nem az a probléma, hogy ezt az oligopol helyzetet oldjuk meg, mert ez csak növeli a költségeket. Ha egy vállalat elégedett egy könyvvizsgálóval, akkor sem értem annak, hogy új tendert írjon ki. Ha utána aztán újra ugyanazt választja ki. Ez csak költségnövelő, a vállalat számára és a könyvvizsgáló társaság számára is. Ez senkinek nem jó. Nem hiszem, hogy ez a megoldás. Hogy, tehát nem a rotáció, a partnerek rotációja. Az semmiképpen. Azt gondolom. Soluție pentru Um, shared audit, pentru auditul diviz. És a joint audit sem egy megoldás, az sem megoldás. És hát nehéz lenne századikokban meghatározni akkor a részesedéseket. Azt tudom, hogy egyes tagállamokban vannak ilyen megoldások, de hát például vegyük azt a cégtípust, ahol van egy nagy cég, annak lányvállalatai vannak valamennyi tagállamokban, és ott ugye szerepelne ugye az a tétel, hogy szabadon vállalhassa a könyvvizsgálóját és az anyavállalat nem tenné kötelezővé azt, hogy melyik könyvvizsgálót válasza a leányvállalat egyike, illetve másika, legfeljebb csak ajánlásokat tenne. Aztán van még egy dolog nem szabad véleményem szerint kötelezni a könyvvizsgálókat arra, hogy jelentéseket adjanak át a hatóságoknak, beszámolókat. Erről beszéltem más különben különböző érintettekkel, és mindenki egyetért azzal, hogy mi igazándiból együttműködést szeretnénk csak a hatóságok és a könyvvizsgálók között, amelyek keretében leülnének egymással rendszeresen, és különböző kérdéseket vizsgálnának meg. Nos, hát ezek lennének a javaslataim, és természetesen nagyon szívesen hozzájárulok majd a tárgyalásokhoz, és mindezekről, mint ahogy jeleztem már, a néppártos kollégáimmal beszéltem, illetve a néppártól kívüli kollégákkal is, és Remélem főként azt, hogy a kis és közép vállalkozásokat tudjuk majd bátorítani, és azt is remélem, hogy a baloldal is majd támogatja ezen kezdeményezéseket, és így módon egy kedvező kompromisszumra tudunk jutni. Köszönöm szépen. Dankeschön, Frau Kollegin Lichtenberger. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen. Néha egy kicsit csodálkozom, hogyha az események alapján és a pénzpiacok megfigyelései alapján, mármint az elmúlt két év alatt, valaki még mindig teljesen optimista módon azt hiszi, hogy egy oligopól szerkezeten belül önszabályzás történik. A hit mindenkinek magánügye. De ezt a hitet itt most én nem osztom. És szerintem a ház többsége sem osztja ezt a hitet. Azonban most ezt nem szeretném közelebbről vázolni. Sőt, sokkal inkább valami másra szeretnék kitérni. Kaptunk egy hatástanulmányt egy hatástanulmányról. Azonban nem ezt vártam volna, hogy ezt kapjuk, hiszen az intézményközi megalapodásban az van, hogy az intézmények, többek között az Európai Parlament, jogalkotási szövegekről készítetnek hatástanulmányt, és nem egy másik hatástanulmányról, ami tulajdonképpen egy politikai értékelés, és ezt nem tartom túlságosan jónak hiszen ez forráspazarlás. Hogyha ezt akarom csinálni, akkor ezzel csak jelzem, hogy hiányzik valami a másik hatástanulmányában. Itt nem erről van szó. Én azt akarom, hogy konkrét kérdéseimre konkrét válaszokat kapjak, amely a parlament érdekét is szolgálja. Tehát ezzel az eljárással nem vagyok túlságosan elégedett nem teljesíti azt, amire igazából vártam volna, amikor bemutatásra, bemutatásra került ez a dolog. Szerintem vizsgáljunk fel, vizsgáljunk felül kérdéseket és olyan kérdéseket, amelyeket mi teszünk fel. És a lényeg az az, hogy a bizottságtól várjuk a válaszokat. A hatástanulmányt azt megoldjuk mi. Hiszen rengeteg hatástanulmány volt például a közlekedési bizottságban is, és itt bizonyos tényezőket nem vettek figyelembe. Nekem pedig fontos lenne, hogy az ilyen tényezőket is figyelembe vegyék a hatástanulmányok elkészítésénél. Igen, ez a döntőpont. És jó lenne, hogyha jövőben más úton haladnánk. Köszönöm. Frau Kollegin Thein. Thein kolléganő. Először is szeretnék gratulálni ehhez az anyaghoz. Szerintem nagyon jó bemutatást kapunk abban a tekintetben, hogy a bizottság mit javasol, azonban azt is megtudhatjuk, hogy milyen egyéb megközelítés létezik. Szerintem itt frakciókon túlmutató konszenzus van abban a tekintetben, hogy a vizsgálóbizottság kompetenciáit erősíteni kell, de hogy mennyire, abban még esetleg nincsen konszenzus. Én azt javasolnám, hogy a vizsgálattól idegen témákban is dönthessünk. Megmutatkozott, hogy a vizsgálattól idegen rendszerek is a könyvvizsgáló és az igazgató tanács közötti szintre kerültek. És szerintem pedig jobb lenne, hogyha valami, valamilyen semlegesebb szintre kerülnének. Hogyha jól értem, akkor az előadó explicit módon csak a tiszta könyvvizsgálatokról beszél, ez egy teljesen egyértelmű kijelentés a munkadokumentumban. Ehhez én is csatlakozni tudok, tehát mindig ez volt az ALDE vonala, és egy kicsit hiányolom a különbségtételt. Itt egy vizsgálattárgyát képző vállalat között, tehát egyrészt egy pénzintézet között, és Lichtenberger asszony is utazott erre, másrészt meg a közérdekű vállalatok között. Hiszen itt a kis és középvállalatokat is jobban kell figyelembe venni. Nem látok problémát azzal, hogy olyan vállalatunk, mint a Procter Gamble vagy a Siemens a könyvvizsgálóit már több mint száz éve foglalkoztatják, de most pénzügyi válság ide vagy oda, ezeknek a vállalatoknak nem lehet semmilyen szemrehányást tenni, hiszen bemutatták, hogy nagyon jól voltak képesek kilábalni a válságból. Éppen ezért dicsérni kell őket. Tehát én semmilyen olyan megközelítést nem látok, hogy valami nem stimmelt a könyvvizsgálatnál. Most a hatástanulmányról érdekes módon megalapításra került, hogy a hatástanulmány itt az Európai Unión belül nem optimális, és nagyon messze vagyunk itt az optimális állapottól. Nem lehet, és ezt már a ciklus elején is megállapítottuk, hogy a saját hatástanulmányunkat készítjük el, és itt a könyvvizsgálatok esetében ez pedig különösen láthatóvá vált. Akkor konszenzus volt abban a tekintetben, hogy azt szeretnénk, hogy a parlament, ha lehet külső szakértőkkel is, de megcsinálta a saját hatástanulmányát, és a bizottság hatástanulmánya logikus, hogy van. Itt még a régi rendszerben dolgoztunk, tehát a bizottság megcsinálta a hatástanulmányt, és mi is csináltunk egy hatástanulmányt itt a parlamentben. Szerintem ez nem rossz, hiszen a konkrét eset is megmutatja, hogy a hatástanulmányok teljesen eltérő eredményeket mutathatnak fel. Ez megalapításra is került. Végezetül pedig a parlament hatástanulmánya azt állapítja meg, hogy a bizottság a saját hatástanulmányánál hibákat követett el. És megalapítja, hogy a javaslat opciói nem kerültek megvizsgálásra, hogy mennyire hasznosak. Azt szeretném megismételni, amit Bodu kolléga is mondott már, tehát, hogy a parlament hatástanulmánya nem eh, igazolta, hogy eh, a válság összefügg a rossz zárszámadással. Tehát, hogy eh, a könyvvizsgálók is felelősek a pénzügyi válságért. Én soha nem hittem ezt, hogy a könyvvizsgálók is felelősek lennének, hiszen a könyvvizsgálat már meglévő eseményeket vizsgál. És Léne úr a számviteli irányelv tekintetében a 15 és 16-os pontot tematizálta, amely számunkra is fontos. És itt kapjuk meg a jogalapot arra, hogy a könyvvizsgálók ne csak a múltban megtörtént dolgokat vizsgáljanak, hanem nézzék meg, hogy milyen lehet egy vállalat jövője. És ezt kritizálta Lichtenberger asszony, hogy a vállalat, most elnézést, a pénzintézetről van szó, tehát hogy az adott pénzintézet előbb-utóbb problémák helyzetbe kerül, ami azt jelenti, hogy adó pénzekkel kell megmenteni. Ennek nem volt meg a jogalapja. És itt pedig tényleg látok egy közvetlen összefüggést a léne jelentés és a könyvvizsgálásról szóló irányelv között. Ezt pedig világosan látnunk kell, és a kompromisszumos módosítókról pedig vitáznunk kell, hogy az összes frakció tudja-e vállalni azokat. Én mindenképpen a jövőbe szeretnék tekinteni, és ez a jövőbe való tekintet sem lehet végtelen. Meg kell nézni, hogy mi derül ki eddig a könyvekből. Hát most nem szeretnék egyéb megállapításokat tenni az Európai Parlament hatástanulmányáról. Nagyon sok minden képezte kritikatárgyát. A bizottság hatástanulmányáról pedig annyit mondanék, hogy támogatom az előadó állításait, nagyon óvatosnak kell lennünk. Németországban is viszonylag sokat avatkoztunk be a piacba, és nagyon nehéz megítélni, hogy melyik a megfelelő út. Számos tagállam kipróbálta a bizottság javaslatait, és utána feladták azokat, hiszen megmutatkozott, hogy nem megfelelő megoldás volt. Csak a következő szeretném most röviden megállapítani, és sajnálatomnak is hangot adni. Ez a parlament most két és fél éve foglalkozik a könyvvizsgálókkal. A könyvvizsgáló foglalkozása nagyon komoly foglalkozás, a könyvvizsgálók általában visszafogott emberek, és nagyon nagy, nagyon jó renoméjük van, jó képzésük miatt is. Annál sajnálatosabbnak tartom, hogy az egész szakma ilyen vitatárgyát képzi. Hiszen, hogyha belegondolunk, akkor ott tartunk, hogy a parlament hatástanulmánya a bizottság hatástanulmányával konfrontálódik. Itt van ez a kopenhágai állásfoglalás is, és igazából nem itt papírháborút kellene végezni. Sokkal inkább azt mondanám, hogy most birkózunk, hiszen a, az anyag tele van lobbizmussal minden oldalról, és sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság, a szakma és az összes érintett között ilyen viták zajlanak még akkor is, hogyha ezek nagyon színvonalas viták. Szerintem a szakmának, a könyvvizsgálók szakmának nem felelünk, meg nem illik ez az egész a dolog komolysághoz, és remélem, hogy a bizottság is észreveszi ezt. Tehát szerintem mindenkinek egy kicsit vissza kell fognia magát. Köszönöm. Köszönöm. Tyne kolléganő. Ez a lobby túlsúly, ez igaz most már számokkal látom el, tehát 124, 125, ilyet azért már láttunk. Ténylegesen problémás a dolog. A hatástanulmányhoz egy dolgot fűznék hozzá. A hatástanulmányi egységet meg kell vizsgálni a bizottság esetében, hiszen ebben a házban elég gyakran kételkedtünk abban, ahogy az Európai Bizottság elkészíti a hatástanulmányokat. A 2003-as jogszabályban benne foglaltatik, hogy a bizottságnak feladata a hatástanulmány, mi pedig tehetünk módosítókat a hatástanulmányhoz. De azóta legalább a parlament egy fél tucat állásfoglalási javaslatot tett. Garantálni kell, hogy tényleg legyen egy független hatástanulmány készítő hely a bizottságon kívül. És már voltak olyan hangok is, amelyek követelték egy ilyen hatástanulmány készítő iroda létrehozását. Ez a bizottság elnökének akaratán megfeneklett. Nem akart egy ilyen dolgot, és most sem akarja. Ezért találtuk ki azt, hogy a saját hatástanulmányunkat itt a parlamentben készítetjük el. Ez pedig kritikusan viszonyul az Európai Bizottság hatástanulmányához. Ami itt megtörtént, az nem szokatlan, hanem normális. Abból indulok ki, hogy nagyobb lesz a bizottságra nehezedő nyomás, és könnyebben tárgyalhatunk majd egy közös hatástanulmányról. Ez lett volna egy alapvető megjegyzésem, de most átadom Lichtenberger asszonynak a szót, de utána pedig a hatástanulmányokról szólnánk. Még Lichtenberger asszony, egyetértek azzal, hogy óriási problémánk van a bizottság hatástanulmányaival. Azért, mert néhány területen igazából csak igazolnak bizonyos politikai lépéseket. Tehát nem arról van szó, hogy van egy hatástanulmány, és utána azt tesszük, amit a hatástanulmány javasol objektív módon. Hanem az a munkamódszer, hogy először teszünk egy tervezetet, és utána megnézzük, hogy a tervezetet hogyan lehet igazolni. Azonban én úgy gondolom, hogy az a megoldás, hogy hatástanulmányt írunk egy hatástanulmányról, kontraproduktív lesz. Hiszen egy meta szintre kerülünk, és elveszítjük a talajtalábunk alól. Elfelejtjük azt, amit tulajdonképpen szabályozni akarunk. Tehát én akkor azt javasolnám, hogy vagy pontosabban leírjuk azt, hogy garantálni kell a hatástanulmányok függetlenségét. Hiszen eh, nem mindig eh, áll fenn ez az eset. A jövő perspektívája lehet ez. Azonban a jelenlegi helyzetben megvan az a problémám, hogy nagyon nehéz véleményt nyilvánítani, ugyan olyan megalapozottan. Ez az idő rövidsége miatt sem feltétlenül lehetséges. Azonban itt mindenképpen a bizottság hatástanulmányához hozzá kell fűzni valamit, és nem egy másik hatástanulmányt. Megvannak a problémáim ezzel, hiszen ez átvezet minket egy másik szintre, Azonban itt már nem arról van szükség, hogy mi a tulajdonképpeni javaslat, és hova passzol a javaslat, hova nem passzol a javaslat, hiszen túlságosan messze kerülünk ezzel az eredeti célkitűzésenktől, és akkor pedig nagyon nehéz lesz a folytatás. És akkor ez egy olyan veszélyt jelenthet, hogy teljesen láthatatlanná válnak a saját javaslataink. Köszönöm, tehát ennyit a hatástanulmányról. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok hozzászólni én is a hatástanulmányok vizsgálatához. A szakbizottság kérésére megpróbáltunk beazonosítani gyenge és erős pontokat a bizottság hatástanulmányában. Nagyon rövid leszek, és szeretném bemutatni azt, hogy hogyan haladtunk, és hogy mi volt a munkánk lényege. Hiszen nem hinném, hogy itt a javaslat lényegét megváltoztatjuk. Itt a politikai javaslatokat szeretném kiértékelni. Az elemzésünk arra vonatkozott, hogy a bizottság a 280 oldalas hatástanulmányában olyan módszereket használt, amelyek véleményünk szerint megfelelőek. És remélem, hogy a módszertan és az érvelés tekintetében olyan témák kerültek elő, amelyeket önök is szerettek volna a bizottságtól megkérdezni. Alapvetően a következtetésünk az, hogy a hatástanulmány nagyon tartalmas munka. Összességében kijelenthetjük, hogy összefüggő, megbízható hatástanulmánya a legtöbb politikai javaslatról. A politikai változásokat pedig eh, javasolja is a irányelv tervezet a kötelező könyvvizsgálatról. Itt nagyon magas számviteli követelményekről van szó. Néhány gyenge pontot is azonosíthatunk, amelyről eh, úgy gondolom, hogy olyan pontokról szól, amelyek érdekes vitát eredményezhetnek önök és a bizottság között. Az első kérdés, amelyet feltettünk az anyagunkban az, hogy a bizottságnak van-e világos, megbízható állításai arról, hogy mi igazából a probléma. És hogy eh, mikor szükséges a beavatkozás, a közérdekű vállalatok számvitelében. A bizottság itt öt problémás területet azonosít, és itt különféle politikai célkitűzéseket határoznak meg. Tehát nincsen problémánk ezzel, sőt kijelenthetjük, hogy itt a politikai opciók koherensek, összefüggőek, konzisztensek a javaslat célkitűzéseivel. De ha megnézzük a bizottság saját szövegét, akkor világosá válik, hogy az olyan célkitűzések, mint a szakadék csökkentése, a könyvvizsgálók, a számvizsgálók elvárásai, érdekkonfliktusai. Két alapra vezethetők vissza. Az egyik az, hogy az Európában hogy, hogy Európában a könyvvizsgálatnak vannak bizonyos hiányosságai. Ez pedig hozzájárult a pénzügyi válsághoz. Nem vonjuk ezt kétségbe az anyagunkban. Csak felteszünk magunknak a kérdést, hogy a bizottság elégséges bizonyítékot tárt-e fel ezen állítások alátámasztására. A másik tényező pedig az, hogy probléma van a számviteli piacon lévő versennyel. A bizottság igazolta, hogy verseny probléma van a számíteli piacon? Hogy megválaszoljuk ezt a két kérdést, véleményem szerint nem egy tudós gyakorlat. Hiszen, ha a probléma nyilvánvaló, akkor eldönthetjük, hogy a javasolt megoldások javítanak-e a helyzeten, és pozitív hatással járnak-e. Amennyiben nem, és amennyiben gyengék maradunk, és nem tudjuk kezelni a problémákat, akkor ugyan hozhatunk intézkedéseket, ám mégsem megbízható bizonyítékok alapján. Hiszen a bizottság feladata az, hogy bizonyíték alapú érvelést alkalmazzon a parlament pedig jogosult ezen információkhoz. Tehát most az állítólagos számítéri hiányosságok és a válság közötti összefüggésről elmondhatnám, hogy nagyon jól értem, hogy nehéz igazolni ezt, hiszen pillanatnyilag senki sem tudja ezt igazolni. Ezen túlmutatom mindenki számára nyilvánvaló, hogy a jól működő számvitel és könyvvizsgálat nagyon fontos, pozitív hatás gyakorol majd a pénzügyi stabilitásra. Ezt senki nem vitatja. Tehát aggasztóbb, véleményem szerint, a hatástanulmányban az a tény, hogy a bizottság néhány politikai intézkedést, és a legellentmondásosabb politikai intézkedéseket egy állítólagos problémára alapozza, tehát hogy problémák vannak a könyvvizsgálói piacon. És a nagy cégeknek itt óriási részesedése van az európai piacon. De versenyjogászként ez nem jelenti azt, hogy automatikusan versenytorzulás van. Nem mondom, hogy nincs, de automatikusan ez nem vezet versenytorzuláshoz. A saját problémám a hatástanulmányra az, hogy a bizottság nem bizony, bizonyítja. A magas piaci részesedést leírják, utána összehasonlítják ezt más szektorokkal, ám a bizottság nem. Tehát a bizottság rendelkezik kompetenciákkal. A bizottság pontosan fel tudja mérni a piacot, megvan a szakértelme, és nem tette ezt meg a hatástanulmányban. Ez a probléma, amit mi észleltünk ebben a dokumentumban. Ez nem ítélet, hogy az intézkedések jók vagy nem vagy hogy ezt vagy azt a jogalkotási eszközt kell alkalmazni. De mindenképpen a bizottságot meg kell kérni, hogy tisztázza a dolgokat, és hogy igazolja az állítások korrektségét. Tehát, hogy néhány vállalat magas piaci részesedése versenyzavart vagy versenytorzulást jelent. Nem bizonyított. Most a probléma definíciója után pedig most megnézzük, hogy milyen hatásokat vár a hatástanulmány. Ismét a, az intézkedések többségét, illetően van egy világos összefoglaló, megbízható, de néhány javaslat esetében sajnos a javaslat legellentmondásosabb része ez, tehát hogy itt van a kötelező rotáció, a nem auditálási szolgáltatások felajánlása. Úgy gondoljuk, hogy ezt meg lehetett volna konzekvensebben is csinálni. Főleg ami a költségekre és a hatásokra vonatkozik. Ezek az intézkedések szinte soha nem kerülnek számszerűsítésre. Tudomásul kell vennünk, hogy a bizottság, ahogy a saját iránymutatói követelik, nagyon átlátható ezen adatok hiánya tekintetében. Tehát elismerik, hogy nem tudnak költségeket előrejelezni. Azonban, még hogyha el is tudjuk ezt fogadni, ezt az igazolást, az eredménye az, hogy nagyon nehéz megítélni a javaslat hatását, hiszen soha nincsenek számok. Tehát szeretnék mondani egy kirívó példát. Tehát a nem auditálási szolgáltatások tiltása esetében a bizottság azt mondja, hogy nincsenek közvetlen költségek. Azonban a közvetett költségek léteznek, azonban nem lehet ezeket felbecsülni, hiszen a piac állandó újraszervezésétől függenek ezek a költségek. Tehát nem tudjuk megadni az átalakítás költségeit azért, mert éppen átalakításban vagyunk. Ez azonban nem segít előre. Abban, hogy megnézzük, hogy mik itt a javaslat konzekvenciái. Tehát, hogy hiányoznak a számszerűsített elemzések, az a részletes piaci elemzés hiányának köszönhető. Még egy eset, hogy miért nem felel meg a hatástanulmány. A javaslatnak az a rotációs periódusra függ össze. A hatástanulmány arról szól, hogy legyen 9 éves rotáció, a rövidebb az túlságosan drága lenne a vállalatok számára. Tehát a bizottság viszont egy 6 éves rotációs periódust javasol úgy gondolom, hogy meg, hogy felteheti ez a bizottság, a, szak, a Brüsszel bizottságnak a kérdés, hogy mi a különbség, és hogy miből ered. Végezetül pedig a javaslat számos részét az ágazat is kritikával illette. A leglényegesebb probléma annak tűnik, az, hogy az arányosság elve sérül. Tehát néhány intézkedések arányossága nem látható be. Tehát egy megbízható hatástanulmány számszerűsítésekkel, jobb bizonyítékokkal sokkal többet segített volna abban, hogy megvédjük a javaslatot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. van a kérdés? Nekem lenne egy kérdésem a bizottsághoz, amikor ezt először láttam, ezt a javaslatot, az első gondolatom az volt, hogy miért foglalkozunk ezzel, ha ez versenyjogi kérdés bizonyos területeken, van egy nagyon erős verseny, igazgatóságunk van, versenyjogunk, megfelelő jogi alappal, akkor miért nem versenyjogi intézkedésekkel közelítenek ehhez? Aztán persze felmerül az a kérdés is, hogy akkor miért nincs versenyvizsgálat ezzel kapcsolatban? Ugye most az Egyesült Királyságban a piacot vizsgálják átfogóan, tekintettel arra is, hogy majd következtetéseket vonjanak le, és amit a versenyigazgatóság középtávon tervez, ugye a szabad szakmákat, meg mindent, aminek ott nincs is keresnivalója van, a piacok meg mindenfélét csinálnak, de itt meg aztán ez mégsem történik meg. Hát akkor a kérdés az, hogy miért nem történik ez meg. Nem tudom, hogy képes erre válaszolni legalábbis megközelítően a bizottság képviselője, de hát lehet, hogyha ez nem megy, akkor majd talán később egyszer vissza tudunk térni erre egy másik ülésen. Nem tudom, ki válaszol. Bászi igazgató úr, tessék parancsolni. Köszönöm, Léna úr, köszönöm a kérdést. Azt gondoltuk, miután tanulmányoztuk a zöld könyvhöz való hozzászólásokat, és szorosan figyelemmel kísértük a vitát a zöld könyvvel kapcsolatban. Úgy gondoltuk, hogy ezt a kérdést más szemszögből kell vizsgálni, nem a versenyjog szempontjából. A javaslatunk célja nem versenyjogi, hanem olyan célok, amelyek a könyvvizsgálat minőségével függenek össze a befektetők bizalmával és a könyvvizsgálók függetlenségével. Nagyon értékelem a kérdését, mert ez legalább egy kérdést ennek kapcsán egy kérdést kiemelhetek, egy olyan kérdést, amely azon alapult, hogy mi nem bizonyítjuk, vagy nem igazoljuk a problémát a versenyjog eszközeivel. Nem, a jogi alap más. Ez egy belső piaci jogi alap. És lehet, hogy bennünket a verseny annyira nem érdekelt a versenyjogi megközelítés, ez ezért ez a javaslat olyan rendelkezéseken alapul, amely nem versenyjogi ügy. Remélem, hogy ez mm, megfelelő válasz így kezdetben. Nem tudom, hogy később szólhatok-e majd még, mert ha nem engedi meg, akkor még hadd mondjak néhány szót a hatástanulmányok kapcsolatban, és először is köszönet illeti a jelentés készítőjét a munkájáért, figyelemmel kísérjük mindezt. Nagyon sok szempontból egyetértünk ezzel az első anyaggal, persze nem mindenben, de ami fontos, az az, hogy mostantól fogva készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk, a szokásos módon a két ágazattal, a jogalkotás két ágával, hogy egy olyan eredmény szülessen, amely elfogadható mindenki számára. Ez a kiinduló pont. És ez mindig nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. Örülünk az új fejleménynek az Európai Parlamentben a hatástanulmányokra vonatkozóan, hogy mm, ez most igazgatóság lesz, és nem csak egység, mert nem érezzük, hogy miénk lenne ez a monopólium, nem gondoljuk úgy, hogy mi tökéletes munkát végzünk, azt se gondoljuk, hogy egyáltalán a javaslatainkkal tökéletes munkát vesz, végzünk, mindig készen állunk javítani ezen az önök segítségével, és hát a hatástanulmányainkról sem gondoljuk, hogy tökéletesek. Tehát biztos vagyok abban, hogy a másik intézmények, az egyéb intézmények, a parlament további segítségével sokkal jobb lesz hatástanulmányokat folytatni, sokkal jobb lesz az adatgyűjtés, és hát végül is az lesz az eredmény, hogy jobb lesz minden, jobb lesz az eredmény, és hát ez az, amire mindannyiunknak törekedni kell, úgyhogy nincs itt feszültség a parlament és a bizottság között. Örülünk a kritikus megjegyzéseiknek, örömmel látjuk, hogy ö, hogyan folyik a munka, és örömmel várjuk az önök saját ö, hatástanulmányait a javaslatokat illetően, ha el akarják készíteni, vagy hogy milyen módosítókat javasolnak nekünk, ugyanis a hatástanulmányok véleményem szerint nem öncél, hanem ezeknek valamihez hozzá kell járulniuk. A hatástanulmány hozzá kell, hogy járuljon a jobb jogszabályalkotáshoz, és ezt nekünk együtt kell elvégezni. Tehát nem akarok most részletes választ adni minden kérdésre, egyébként érdekes kérdések merültek fel, nem azért, mert úgy gondoljuk, hogy mi tökéletes munkát végzünk, hanem mi nagyon nyitottak vagyunk a párbeszédre, még a hatástanulmányokat illetően is, és önömmel várjuk a párbeszédet ebben a kérdésben, az önök értékelése alapján, és végre valaki segít nekünk ebben a nagyon nehéz feladatban. Már meglátják, ha elkezdik a hatástanulmányok készítését, hogy ez más munka, mint a másokének a kritizálása. Köszönöm. Én köszönöm. Akkor ezt most felfogtuk, megértettük, és mi is támogatjuk mindazt, amit elmondott. Rendben van. Nincs további hozzászólás kérdés, úgyhogy akkor azt hiszem, hogy le is zárhatjuk. Karim kollega még akar beszélni? Igen. Elnök úr, tisztelt elnök úr, köszönöm. Én nagyon élvezem ezt a vitát, nagyon élénk. Egy ö, brit álom egy nagyon ö, szenvedélyes országot képvisel, Mászó úr, mi nem. De hadd biztosítsam önt egy dologról, mégpedig arról, hogy az ön érve számomra majdnem úgy hangzik, mintha meg akarná találni a bizonyítékot a politika igazolására. Hát ez, ugye sokan kritizálták ezért a bizottságot, hogy a, a, a szekeret a ló elé teszik. és nagyon örömmel láttuk azt, a sok adatot, meg, meg nagyon sok dokumentumot átvizsgáltunk, de hát látni kell, hogy először használjuk ezt az eljárást, úgyhogy nagyon öröm volt látni. És önöknek azt is látni kell, hogy én voltam az, aki ebben a bizottságban elmondta, hogy a, az adatok első prezentációját mindig transzparens módon kell elvégezni, és nem zárt ajtók mögött. És akkor még fogalmam sem volt, hogy milyenek lesznek az adatok, vagy mit, mit mutat ki az adott jelentés. Nem, nem teljesen. Nagyon gyorsan, elnök úr. Nem teszem meg, nem, nem fogok pontonként végigmenni azon, amit az igen tisztelt kollégák mondtak, de hát amit Bodó urat és Steiner asszonyt illeti, nagyon érdekes javaslatok hangzottak el tőlük, és nagyon üdvözölném a lehetőséget, hogy leüljek velük, és akkor feketén-fehéren nézzük meg az egyes érveket, legyen ez egy megfogalmazási, egy szerkesztési gyakorlat, hogy hogyan tudunk dolgozni, és hogyan tudunk együttműködni a legjobban az egyes gondolatokkal kapcsolatban. Lichtenberger asszony általános megjegyzéseket tett a hatástanulmányjal kapcsolatban. És hát nem akarom én ezt megismételni. Először ő, kerül sor erre az egész folyamatra. Ez, ez egy munkafolyamat, és hálás vagyok a hatástanulmány egységnek a végzett munkáért és hát majd a részletekre is ki kell térni később, de természetesen ez egy olyan ügy, amivel folyamatos, amit folyamatosan kell tárgyalnunk, tehát mindig meg kell nézni, hogy hogyan tudunk előbbre lépni, fejlődni. Gyorsan a bizottság által felvetett gondolatok. A kollégáknak tudniuk kell, hogy bármilyen biztosulat is meghívtam kétszer, hogy üljünk össze, és nézzük végig a bizottság javaslatait, és próbáljuk meg ezt olyan szintre hozni, hogy mind mi, mind a bizottság, és hát ahol lehet a tanács is, olyan egyet tudjon érteni, legyen egy, egy szilárd javaslat, ahol amennyire csak lehet egyet tudunk érteni. Azt hiszem ez az egyetlen módja annak, hogy a legjobb minőségű dokumentumot létrehozzuk és előbbre vigyük ezt a kérdést. Megvoltak ezek a találkozók, rendkívül termékenyek voltak, lesz legalább még egy ilyen találkozó, és én nagyon nagy reményekkel vagyok, és olyan helyzetben vagyok, ahol végül is remélem, hogy hát persze nem lesz senki sem teljesen boldog, de hát az most nem az én feladatom, hogy boldogat tegyem az embereket, hanem azért vagyok itt, hogy egy, egy szilárd javaslat találjak elő, amelyik működik. És Remélem, hogy ez az, amivel megbíztak bennünket a választók, a választókörzetünkben. Köszönöm, tehát akkor ezt most elhagyjuk, ezt a napi rendi pontot, és jön a 32-es meg a 33-as, ezt egybe lehet kezelni. Hát, mert a kollega, a 32-es, kérdem, hogy kezdje őt, aztán majd én csatlakozom. Erlén McCarthy asszony először. Nem tudom, elnök úr, világosan szeretnék fogalmazni, ez az én jelentésem, de ugyanakkor meg később, amikor önkerül sor, akkor meg az árnyék jelentés felelőse leszek a szocialisták részéről. Tehát kétszer kívánok szólni, ezt azért elmondom. Tehát először meghallgatom először elmondom, amit én mondok, aztán önt, aztán majd visszatérek, mint árnyék jelentés felelős. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm hogy módosítókat terjesztettek be. Tudják, szeptemberben fogunk csak szavazni erről, úgyhogy van időnk gondolkozni erről a kérdésről. De hát néhány kompromisszumot kidolgoztam, remélem, hogy ezek tükrözik mindazt, amit önök javasoltak. Ezek nagyon érdekes módosítók voltak, projektszintű, országszintű, és az anyag meg az Ekon bizottság is terjesztett elő módosítókat, de hát ott a küszöb alacsonyabb volt, mint az eredeti bizottsági javaslat, és hát én szeretném ezeket a küszöböket alkalmazni, pénzügyi küszöböket, de hát azért nem lehet itt összegeket meghatározni, úgyhogy itt ezt mindenképpen meg kell beszélni. És hát a léne jelentéssel kapcsolatban is voltak módosítók, úgyhogy a kettő összefüggését is meg kell találni a megfelelő hátteret. Meg kell nézni, mi az, ahol egyetértünk, hogy egyetértünk-e a kormány szintű vagy a projekt szintű beszámolóval, vagy csak a projekteket soroljuk fel, a legtöbben ezzel nem értenek egyet, ezért az én kompromisszumos javaslatom más irányba megy, de azt hiszem, hogy még van lehetőség javításra ezen a területen is. És a legtöbb módosítóból az derült ki, hogy országonként kell jelentést elkészíteni, és ezeket az információkat auditálni kell, amit a társaságok szolgáltatnak, ezek igazolhatók, és a kompromisszum meghatározza a fizetés formáját is. De érdekes, és ez majd az önjelentéseivel függ össze, és remélem, hogy itt előre is tudunk lépni, és meg tudunk állapodni. Aztán meg akartam nézni a minimum versus maximum, maxi, minimális, maximális harmonizáció kérdését. Én arra törekedtem, hogy egy ilyen köztes utat találjak. Néhányan a maximális harmonizáció ellen vannak, van, aki egy nagyon korlátozott harmonizációt akar. Hát én megpróbáltam a maximumot a KKV-k esetében, de hát a tagállamok és még ezt kiegészíthetik. Aztán ott vannak az éves jelentések. Megállapodtunk abban, hogy csökkenteni akarjuk a bürokráciát, az adminisztrációt. Ez egy átláthatósági jelentés, tehát az átláthatóságot biztosítani kell, különösen a kicsik számára. Az én tapasztalatom az, hogy a KKV-k igenis könnyebb szabályozást akarnak, de nem akarnak sok kivételt, mert hát a saját hitelüket is fontosnak tartják a tagállamok, alkalmazhatnak szigorúbb előírásokat is, és egyéb küszöböket is meghatározhatnak a mergerekre, a takeoverekre, és hát ez is a kompromisszum része ezen a területen. Voltak aggodalmak az ezmával kapcsolatban. Ezeket az aggodalmakat is megpróbáltam valahogy kezelni. Van egy kompromisszum, amely megpróbál segíteni ebben, iránymutatásokat ad Néhány kollega azt akarta, hogy a tagállamok alakítsák ki az iránymutatásokat. A tagállamok kiegészíthetik ezt, de biztosítani kell, hogy ezek az iránymutatások arányosak legyenek, és legyenek tekintettel a KKV-kra, hogy ne rójanak rájuk teljesíthetetlen, elviselhetetlen terheket Értem, hogy ez fontos, tehát ugyanúgy, mint a számviteli szabályoknál, egy elektronikus formátumot kell találni. Ezt ki kell mondani, hogy szeretnénk egy ilyen egységes elektronikus formátumot, és meg kell nézni, hogy az XBRL -e eh, a megfelelő megoldás. Nem ebben a fázisban kell ezt megoldani. Van kutatás ezen a területen, és az elektronikus beszámoló fontos, de hát ezt folyamatosan javítani kell a hibákat ki kell küszöbölni, úgyhogy a jogszabályban tekintettel kell erre lenni, ugyanis nem jó, hogyha a technológia folyton lekörözi a jogszabályt. Szeretném, hogyha lenne, különböző, lenne hatástanulmány a különböző jelentési formákról, és az XPRL-ről is szó van, de hát meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt hosszabb távon vizsgálni. Egy másik kompromisszum a szavazati jogok kalkulálásával kapcsolatos. Az Ekon bizottságnak nagyon határozott véleménye van ezzel kapcsolatban. olyan jogszabálya függ össze, amelyet már elfogadtunk a sortolással kapcsolatban, a sortszelléggel kapcsolatban. A szankciókat illetően. Ez is egy olyan terület, amelyről vita folyt. Megnéztem a módosítókat ezzel kapcsolatban, és mondtam már, hogy soha nem örülök annak, hogyha nagyon határozott pénzügyi szankciókat fogalmazunk meg, még ha mert, mert különböző a helyzet. Bulgáriában és Romániában nyilván nem úgy van ez, ahogy Franciaországban és Nagy-Britániában a számok ezt nem tükrözik. De nagyon jó vita volt a bizottsággal, a kollégákkal, és azt hiszem, hogy a javaslatok többségéből azért sok határozott javaslat született a szavazati jogokra, és csak a súlyos esetekben kell itt a legszigorúbbakat érvényesíteni. A tagállamoknak lehet plusz szankciókat, intézkedéseket hozni, mint az irányelv, és hát ez függ persze a rendszertől, a jogszabálytól, úgyhogy némi rugalmasságra szükség van itt is. Azt hiszem, hogy amit a bizottság javasol a minimális és a maximális szintet illetően a szankciók vonatkozásában. Ugye a tagállamok, ahol a legalacsonyabb a szint lehet emelni, hát ebben van logika. És hát ha megnézik, akkor az én kompromisszumos javaslatom azért elmozdulást jelent. A szankciók közététele azt hiszem, hogy ez fontos, mert ez, ő, ez, ez gyakorlatilag jobban kényszeríti a tagállamokat arra, hogy valósítsák meg az irányelvek. Nem akarok populista lenni, de hát nem kell, hogy most mindenkinek legyen ügyvédje emiatt, mert tehát nem arról van hogy azonnal szét kell kürtölni a médiában, ha valaki valamilyen szankciót kapott, de hogyha azért mégiscsak megjelenhetnek ezek a büntetések, szankciók, akkor ugye ez a német shame módszer elgondolkoztató lehet az érintettek számára, hogy jobban megfeleljenek a szabályoknak. Úgyhogy itt egy kicsit elmozdultam abba az irányba, amit a bizottság javasolta. A felülvizsgálati záradék, a review clause. Elfogadtam az ECON és a Kereskedelmi Bizottság néhány javaslatát, és meg kell nézni majd két év múlva, hogy hogyan alakul a megvalósítás. És hát az önjelentése elnök úr is fontos, hogy milyen küszön, küszöbértékeket határoz meg, ezeket majd felül kell vizsgálni, és a két év véleményem szerint elegendő idő, hogy jelentés készüljön a területről. Aztán meg kell nézni a kivételeket. Vannak olyan tagállamok, meg ott van az Európai Központi Bank, a Nemzeti Bankok, szóval meg kell nézni, hogy milyen kivételek érvényesíthetők de hát ehhez kell látni a hatást. Aztán vannak aggodalmak, az Ekon bizottság a központi tárolórendszerrel kapcsolatban fogalmazott meg aggodalmakat. Csak arra szeretném bátorítani a kollégákat, hogy nézzék meg a kompromisszumos javaslataimat, és hát a számviteli standardokról szóló jelentés is hasonló, a tanács és kidolgozta a saját kompromisszumait, de az én kompromisszumaim azok tükrözik ő a, a módosító javaslatokat, úgyhogy meg kell találni a módot, hogy ezt valahogy összhangba hozzuk. De hát nézzük meg, mit mondanak a kollégák, és hát utána meg majd, mint szocialista árnyék jelentés készítő is reagálok arra, amit az elnök úr elmond. Köszönöm. Jó. Igen, köszönöm. A legjobb az lesz, hogyha ezeken még foglalkozunk, hiszen viszonylag kevés idő volt a kompromisszumokkal foglalkozni, de szeptember benne a Strasburgi hét előtt azért üljenek még össze az árnyék előadók, és nézzek meg, hogy milyen lehetőségek vannak. Ha vannak kompromisszumos lehetősége, az jó, de szeptemberben szavazzunk. Hiszen valahogy tisztáznunk kell, hogy igazából a többség hol van. Most valamit mondanék eh, ahhoz, amit elmondott, tehát itt az átláthatósági irányáról, szerintem alapvető fontosságú ez, hiszen olyan vállalatokat céloz meg, amelyek közérdekűek, és közérdekűbbek, mint a számíteli irányelvnél. És logikus az, hogy itt átláthatósági követelményeket fogalmazunk meg, amelyek so- sokkal szigorúbbak, mint az összes vállalat esetében, amelyeket érint a számviteli irányelv. Itt számos esetben eh, lazábbak lehetünk, más esetben viszont sokkal szigorúbbak. Tehát ez egy eh, általános megjegyzés abban a tekintetben, hogy hol milyen lehetőségeink lehetnek. Ami az ESMA szerepét illeti, itt eh, restriktívabb a felfogásom, nincs kifogásom az ellen, hogy bizonyos minimális információk készüljenek, hogyha a tagállamok még járulékos kritériumokat is kidolgoznak. A kérdés lényeg az, hogy ne legyen zavar. Azonban tisztázni kell, hogy hol tartunk. Az XPL-ről is szóltam, osztom az alap felfogását, tehát jó, ha van egy ilyen rendszer, de először próbáljuk ki, hogy hogy működik, és nézzük meg, hogy mi derül ki a végén, de egy ilyen elektronikus jelentési formátum számomra elfogadható, és ez mindkét szövegtervezetre vonatkozik, mindkét jogalkotási aktusra. Tehát jó az, hogy a kártérítés törlésre került, az egyéb kártérítési formák szerintem jók, de általában nem tartom problématikusnak. Itt az országról országra terület. A kompromisszumos javaslatokban olyan kritériumok vannak, amelynek előnye meg hátránya is van. És esetleg beszélhetünk az árnyék előadókkal ezekről még. Az átláthatóság esetében az összes kibocsátó érintett, Szerintem itt sokkal rugalmasabbak lehetünk, mert különleges követelmények vannak. És itt erről a kérdésről mindenképpen beszélnünk kell még egyszer. A projektről projektre az, az a nyersanyag iparra korlátozódik, és a küszöbökről ismét beszélnünk kell. Tehát ne legyen túlságosan bürokratikus, legyen hatékony, Tehát itt a jegyzetvállalatok könyvvizsgálata is olyan dolog, amivel foglalkozhatunk. Itt egy kicsit ezzel máshogy is foglalkozhatunk, mint a számviteli irányelv esetében. Mivel ez az összes vállalatokra vonatkozik, és nem csak azokra, amelyek kiemelt közérdekkel foglalkoznak. Most néhány saját kompromisszumos módosítóim. Tehát itt a számvitel tekintetében alapvetően számos téma esetében úgy orientálódtam, hogy a tanács ezzel foglalkozott, hiszen számos esetben a tanácsban kompromisszumok születek, amelyek elfogadhatók számunkra. Ez nem vonatkozik az összes területre, de néhány fontos területre. És ezeket a kompromisszumos megoldásokat pedig mi is megszívelhetjük. Az egyes kompromisszumban is szerintem elég az, hogy itt adunk egy értelmezési segítséget. A kettes kompromisszum a bizottság javaslatára vonatkozik, amelyet a vállalati, szociális felelősségre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy az új javaslatokban kellene ezeket szabályozni, és nem kell itt céltudatosan ezeket megnevezni. A hármas kompromisszum, az XPL jelentés. Itt McCarthy asszony támogatom a négyes kompromisszum ez a small rezsim problematikája. Itt főleg a francia kollégák nyújtottak be módosítókat, de másokat, mások is a tanács itt egy 20 százalék, 20 plusz-mínusz százalékos határt szabott meg. Szerintem ez egy elfogadható kompromisszum, hiszen a tagállamoknak itt marad egy bizonyos mozgástere. Azonban mégiscsak van egy harmonizációs mozgástér. Az ötös kompromisszum technikai módosításokra vonatkozik, és Kastex asszony is szólt erről a dologról, a hatos kompromisszum. Itt a pénzügyi eszközök alternatív megítélését illeti, és itt a, egy meglévő időben meglévő eszközökre vonatkozik, azonban más vagyontárgyakra nem. Amit itt szeretnék kifejezésre juttatni, az az, hogy itt viszonylag kevés hitel kerüljön megemlítésre. A 7-es és a 8-as kompromisszum a tanács kompromisszumával egybevág, de főleg technikai jellegű, az alternatív mérleg tekintetében, és a 9-es kompromisszum is ezzel foglalkozik. Aztán itt van a 10-es kompromisszum, ez pedig a tagállamok joga a goodwill leírására. A tanács is elgondolkozott ezen már, és szerintem átvehetjük azt, amit a tanács itt mond. A 11-es kompromisszum igazából csak a 7-es és a 8-as kompromisszum továbbvezetése, és szerintem itt elégséges a munkavállalók számait megadni, ezen kívül a 13-as kompromisszumban az éves beszámolók benyújtásának a határideje a tagállamok felelősségébe tartozik, tehát itt különféle adminisztratív intézkedésekkel a tagállamoknak átengedhetjük ezt, és nem kell itt az európai szinten részletesen szabályozni. Tehát a 14-es kompromisszum a kis a kis középvállalatokra vonatkozik, itt a lobby nagyon szorgalmas volt, de ezt a témát mégiscsak komolyan kell venni, hiszen nem minden középvállalat képes erre, és ezt a mikrovállalatok esetében már vázoltuk is. Tehát minden vállalatnak van erre szüksége. Tehát, hogyha hitel szeretnének felvenni, és a bank azt mondja, hogy ezt meg kell tenni, akkor meg kell tenniük. De a kérdés az itt tényleg az, hogy megfelelő-e a dolog. Tehát itt megfelelő javaslat született, a 15-ös kompromisszum pedig a tanács megoldásának felel meg, és ez igazából a zárszámadás irányba tartozik. Tehát az országról országra jelentés, a tagállamoknak is jeleztem ezt, ez pedig nem szerepelt az eredeti jelentésben, tehát ez az első olyan pont, ahol elmozdultam az eredetiről. Az új projekt fogalom meghatározás esetéről elmondhatom, hogy ez szerintem jobb, mint az eredeti megfogalmazás, amelyel dolgunk volt, és azért, mert egy vagy több szerződéses megalapodásra utal. Itt a büntető jogi esetekben grandfather záradékot javasolok, és már ez is egyfajta elmozdulás, hiszen itt is azt garantáljuk, hogy országok ne legyenek olyan helyzetben, hogy későbbi jogalkotás során megkerüljék ezt, azonban itt többről is szó lehet, és ezt egészen világosan elmondom, és az árnyék előadókkal folytatott beszélgetések alapján ez világosan ki is derült. Még e- ezen kívül egyéb kifizetéseket is felvettem ide, és itt csak arra szeretnék utalni, hogy van például csővezeték díj és bizonyos biztonsági díj. Itt információs kötelezettségeket is felvettem, itt vannak büntetések, bizonyos környezetvédelmi károkozásért és hasonló dolgokért. Ezen kívül még felvettem egy tisztázást is itt a kompromisszumomban, tehát az országról országra történő esetben, hogy konszolidáció is jön, ahol hogy egy leányvállalat egy területen a két szektor közül tevékenykedik, és ezen kívül még megemlítjük itt az áttekintési záradékban foglaltakat is. Tehát ezt a területet még egyszer lényegesen kibővítettük. Tehát nem javasoltam, tudom, hogy vannak más vélemények is, tehát nem javasoltam, hogy egyéb szektorokra is kiterjesszük ezt, hiszen ott sokkal differenciáltabban kell eljárnunk és az árnyék jelentéstevők még elképzelhető, hogy ebben a tekintetben meg tudnak egyezni. Itt könyvvizsgálatot nem irányoztam elő, mert szerintem itt ez a számviteli irányelv alapján nem arányos költségeket is eredményezhet az átláthatósági irányelvhez hasonlóan. Úgy gondolom, hogy ez az összes vállalatra vonatkozzon. Ezen kívül még a Transparency International is küldött nekem egy állásfoglalást. Száz vállalatot, száz csúcsvállalatot vizsgáltak meg, és semmi kifogásom az ellen, hogyha a SELT vagy a BP-t ezzel leterhelik. Azonban a számviteli irányelv mindenkire vonatkozik. És mivel mindenkire vonatkozik, ez következetesen azt jelenti, hogy akikre vonatkozzon, akkor vonatkozik azonban, mint a söréttel lőnénk, nem csak őket találjuk el, hanem másokat is eltalálunk. És igazából ezzel mégiscsak túllövünk a célon, és aránytalan leszünk. Amit ezzel kifejezéssel szeretem volna juttatni, az az, hogy igenis mozgásban van a dolog, ez pedig McCarthy kolléganő javaslataiból is kiderül, a saját kompromisszumos javaslataimból is kiderül, és most meg kell néznünk, hogy lehetséges lesz-e szeptember elején közelednünk egymáshoz. Hogyha lehetséges lesz, akkor azokon a területeken kellene a kompromisszumokat szorgalmazni, ahol lehetőleg eh, minél hamarabb megszületnek, hogyha nem lehetséges, akkor viszont szeptemberben itt a bizottságban szavaznunk kell a kérdésről, és utána meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Meglátjuk, hogy ennek eredményeképpen a plénumon mi lesz. A plénumnak kell dönteni abban az alapvető kérdésben, hogy a parlament mandátuma itt micsoda, és hogy a parlament hogyan, miről tárgyaljon, vagy pedig az egészet lelőjük az első olvasatban, és várjuk a második olvasatot, amikor a tanács a saját elképzeléseit bemutatja, akkor meglátjuk, hogy egyet tudunk -e ezzel érteni, vagy nem. Tehát ez lett volna minden, amit én most előszerettem volna adni. Tájnasszony jelentkezett, utána McCarthy asszony és Hefner úr. Tány kolléganő. So, wenn ich das jetzt richtig... Hogyha jól értem, akkor McCarthy asszony kompromisszumaihoz foglalunk állást. Igen. Az átláthatósági irányelv tekintetében ezt én is csak ma reggel láttam, és fenntartásaim vannak emiatt, itt az egyes kompromisszummal nagy részt egyetérthetünk. Itt a projekt, projekt esetében az ALDE 100 ezernél írna elő a jelentési kötelezettséget, itt 30 ezer van, de valószínűleg megoldást találunk, de jónak tartom, hogy a kis és a középvállalatok többször előfordulnak, itt illetve kivételt képeznek. Az elektronikus jelentéstétel tekintetében szerintem is nagy különbség van a számviteli és az átláthatóság irányelv között. Ez azt jelenti, hogy úgy gondolom, hogy azon vállalatoknál, amelyek az átláthatósági irányelv alá esnek, így is úgy is jelentést tesznek. Tehát én azt kívánnám magamnak, hogy ezt a pontot most összevonom a számviteli irányelvvel. Tehát szerintem ne legyen itt a preambulum bekezések között, hanem szerintem a zöldekkel is kompromisszumot köthetnénk, hogyha a törvény szövegébe vesszük be, és nem a preambulum bekezdésbe. Azonban nyitva hagynám, hogy az elektronikus jelentéstétel mely verzióját létesítjük előnyben. Tehát eh, itt létezik az amerikai verzió, de igazából semmi kifogásom az ellen, hogyha lesz egy saját európai normánk is. A javaslatom pedig az, hogy vegyük ki ezt a bekezésből, és tegyük be a jogszabály szövegében. És itt egy 2018-as határidő van, de ezt kitolhatjuk későbbre is. Ami a hatos kompromisszumos javaslatra vonatkozik, ehhez lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz, hiszen itt a határidőt kivették, amelyen belül a jelentések eh, hozzáférhetőek kell, hogy legyenek. Nemrég megtudtam, hogy a Siemens például 1952-ben kezdte el a tevékenység, 1852-ben kezdte el a tevékenység itt Kínában. Több mint 150 éve jelen van a kínai piacon, és nem tudom, hogy van-e valamilyen határidő, hiszen ez nem lehet, hogy igazából ezer évig nyilvánosan hozzáférhetők legyenek az adatok, mondjuk legyen ez 30 vagy 50 év, de valahol minden jogszabályban van egy határidő, amikor az egész érvényét veszíti, hiszen ha nem, akkor igazából már nem logikus az egész, hogyha valamit 300 évre vissza tudunk vezetni. Tehát ennyi szóltam volna. McCarthy asszony kompromisszumos javaslatairól. Léne úr kompromisszumos javaslataira áttérve az elsőkkel egyetértek, még akkor is, hogyha sajnálom, hogy itt nem történik elválasztás. Az ESM és a számítel irányelv között. Én valahogy máshogy tettem volna ezt, a tagállamoknak lehetett volna mondjuk különbséget is beiktatni, hogy ezt alkalmazzák máshogy is. Azonban, ha máshogy nem lehetséges, akkor ám legyen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt a 15-ös és 16-os kompromisszumos javaslatnál a könyvvizsgálók jogalapjára is utalnak, hogy a jövőben is tevékenykedhessenek képesítésük alapján. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a középvállalatokat itt kivették, és én is folytattam megbeszéléseket, tehát például Németországban, és elképzelhető, hogy más országok kisvállalatainál is megvan a könyvvizsgálat, de nálunk például a könyvvizsgálatot Németországban az adótanácsadó végzi. Tehát itt most nem zavarhatjuk el az adótanácsadókat azért, mert néhányan úgy gondolják, hogy itt könyvvizsgálók végezzék el ugyanazt a munkát, amit máshol az adótanácsadók tesznek. És hogyha jól emlékszem, akkor például Belgiumban van ilyen, de ez tagállamról tagállamra más és más, hogy igazából a könyvelést ki végzi el és kivizsgálja meg. Akkor áttérünk itt a vitás pontokra, az országról országra, country by country. Tehát tudom, hogy az előadó itt milyen kompromisszumos javaslatokat tett, azonban én még egyszer kihangsúlyoznám az ALDE álláspontját, hiszen ez lényegesen eltér itt a kompromisszumos javaslatoktól. Tehát mi nem csak uh, itt a nyersanyag és erdőipari vállalatokat szeretnénk bevonni, hanem az összes, az összes ágazatot, másodszorban pedig uh, itt a projekt fogalom meghatározásával nem értünk egyet, és uh, utalunk a saját módosítónkra, illetve arra, hogy az átláthatósági irányelve milyen fogalom meghatározás van. Tehát szívesen vennénk itt egy ország szintű jelentéstételi kötelezettséget 100 ezer eurótól, és nem 500 ezer eurótól, ahogy ez itt szerepel. A vállalat mérete tekintetében maradnánk a bizottság javaslatánál, egyetértünk vele. Itt az a kompromisszumos javaslat egy bizonyos napot határoz meg, hogy mikor lenne büntethetőség a harmadik ország tekintetében is, azonban ilyen törvényi helyzet sehol nincsen a világon, tehát szerintünk ez felesleges. A 36-os és a 38-as tekintetében mi a hatékony, az effective rates-t támogatjuk, van egy probléma, itt a 39-esben, és a 39-esben az van, hogy egy anya vállalat a nyersanyag és erdőiparban felelős, hogyha egy leánya is aktív ugyanezen a területen. Tehát szerintem itt ne csak a nyersanyag, vagy ne csak a faiparra utaljunk. Itt az a probléma van, hogy egy egész koncern, még akkor is, hogyha teljesen más ágazatban van, akkor adó jogilag is úgymond megfertőzésre kerül a nyersanyagok árának emelkedése, illetve a kínai konkurencia monopól helyzete miatt számos koncern, amely korábban a nyersanyagát a világ piacon vásárolta, saját bányán gondolkozik, hogy biztosítsa saját termelését. Véleményem szerint itt tehát vagy csak az érintett lányvállalatra vonatkozóan a jelentéstételi kötelezettség, és ne az egész koncern, különben értetetlen, hogy akinek semmi köze a nyersanyagokhoz, miért tegyen jelentés egy de minimis határértéket is be kell vezetni, tehát ez legyen egy, vagy akár 10% az egész koncern számára, hogy ne a tények ellen más fajta tevékenységet csatoljunk egy koncernhez. Tehát ez nem egy nyersanyagkoncern, és nem is akarjuk itt a saját számítelő irányelvünkkel oda csatolni. Azért, mert mit tudom én, a, a Siemens vesz egy kis erdőt. Köszönöm. McCarthy kolléganő, utána Hefner úr. Egyetértek azzal, amit Tyne asszony mondott, tehát időre van szükségünk, hogy megnézzük a kompromisszumokat, hiszen egy nagyon összetett területről van szó. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy számos módosítót felölelt. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és a frakcióm pedig boldog itt a definícióval. Köszönöm Kasszex asszonynak is a módosítót, az ALDE módosítóit. Ezek mind pozitív dolgok, de az idő miatt most nem a pozitív dolgokra, nem arra koncentrálok, amit, ami nekünk nem tetszik, hanem arra, ahol problémánk van. És itt a különbségekre is utalnék, amely az országról országra különböző jelentésre vonatkozik. Tehát elmondtuk, hogy szerettük volna az éves jelentést harmonizálni, és pedig 9 hónappal a pénzügyi év után. Tehát véleményünk szerint ez észszerű lenne. Tehát néhány ember számára, ez észszerű, más ember számára nem észszerű. Tehát mindenképpen tovább kell dolgoznunk ezen, jó irányba mozdultunk el, és ezért szeretnénk együttműködni, hogy ezek még jobbak legyenek. Nagyon bonyolult a country by country jelentésben, az egy alapvető nehézség. És a kompromisszum az, hogyha egy vállalat megfelelő jelentési kötelezettségben van, mint az ETI, akkor az kivételt képez. Tehát nem tudom, hogy a, ez egy önkéntes IT rendszer lenne. Hiszen akkor az emberek azt mondják, hogy ők átmennek önkéntesbe. És ez pedig nem túl jó dolog. Ez nem felel meg annak, amit mi itt előirányozunk. És megnéztem az anyagokat, és ezek a jelentések pedig eh, szabályos eh, alapon következnek be, tehát eh, itt az adatokat nem lehet összehasonlítani. Tehát az éves jelentést a más időpontban tett jelentéssel aggódunk emiatt, hiszen ha azt mondjuk, hogy önként meg lehet valamit tenni, akkor miért akarunk kötelező érvényű törvényt? hogyha ott abban kivétel is van. Tehát szerintem ez itt egy kiskapu, és pontosabban meg kell vizsgálni. Pillanatnyilag nem fogadhatjuk el kompromisszumként. Úgy gondolom, hogy kompromisszumot próbál itt létrehozni, és pedig abban a tekintetben, hogy az országok a nagyobb az áradékkal. I think that's difficult to apply because... operálnak. És hogyha nincs törvény, akkor az a nehézség, hogy hogyan publikáljuk ezt a joganyagot a hivatalos lappan. Szeretném tudni, hogy mely országok rendelkeznek itt a büntető törvénykönyvükben ezzel. És tehát ne hagyjuk ezt egy későbbi időpontra, hiszen itt a lobby tevékenység akkor sokkal lényegesebb lenne. Ez azt is jelenti, hogy néhány tagállam azt mondaná, hogy rendben van, mi bevezetünk egy ilyen törvényt, hogy a régi gyakorlattal szakítsunk. Ez egy viszonylag érdekes dolog, de nagyon fontos az, hogy az STC ezen a területen lobby tevékenységet enged meg. Tehát a vállalatoknak konkrét példákat kellene bemutatni, hogyha egy büntetőjogi felelősségről van szó. Vannak kivételek, mindig vannak kivételek, azonban be kell bizonyítani, hogy egy olyan országban tevékenykedik a vállalat, ahol egyéb törvénytelen tevékenység zajlik. Azonban ezen a területen egy kicsit keményebbnek kell lennünk. Hmm, van időnk, és Washingtonban leszek jövő héten, és találkozni fogok az SCC-vel, találkozni fogok a képviselőkkel, és megnézzük, hogy ottan milyen szabályok vannak, és hogy mit tudunk ezzel elérni. Elképzelhető, hogy egy NGO viszont az SCC-t bíróság elé citálja, és éppen ezért nagyon pontosan tanulmányoznunk kell. Tehát garantálnunk kell, hogy erősek vagyunk ezen a területen, és esetleg szem előtt téveszünk mást. Tehát ami itt a számokra vonatkozik, ezeken elgondolkozhatunk, tehát itt eléggé sok tennivaló van még, de úgy vélem, hogy a frakcióm szerint jó projekt definícióra van szükség. Pillanatilag még nagyon gyenge ez a definíció, mi előbbre szeretnénk mozdulni, és meg vagy győződve, hogy javíthatunk a helyzeten és olvassuk el a kompromisszumokat, nézzük meg, hogy mivel értetünk egyet, de most, hogy hallottam a hozzászólásokat, tudom, hogy a többség hol van a szakbizottságban, és sejthető, hogy a plénumon hol lesz a többség. Tehát kompromisszumokat próbálunk itt elérni, esetleg egy többség ellen. Különben, eh, ha ezt nem végezzük el, akkor kritizálni fognak minket. Eh, tehát eh, örülök az együttműködésnek, és remélem, hogy előre haladunk majd. Köszönöm. Köszönöm, Hefner kolléga. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Most egy olyan vitát folytatunk, ahol a két téma valahogy egybe fonódik. Mi ezt a frakciónkban külön tárgyaltuk, úgyhogy én az átláthatóságot, Lichtenberger asszony pedig majd a számvitelről szól, úgyhogy én a transzparencia irányelvről beszélek. Néhány elvi megjegyzéssel kezdem, aztán majd Lichtenberger asszony folytatja. Azt hiszem általánosságban nagy esélyünk van most. Ez egy esély, és ugyanakkor kötelezettség is, hogy nagyobb átláthatóságot, tisztellátást biztosítsunk minden érdekelt fél számára, befektetőt, a vállalatok számára, és hát azok számára, akik komolyan akarnak dolgozni kormányok, államok, nem kormányzati szervek számára. Itt van az esély, hogy tegyünk valamit, hogy az adóelkerülés stratégiáját, amelyet ugye sokan űznek, még a nagyok is, és hatalmas projekteket tudnak végrehajtani úgy, hogy közben ilyen ügyeskedések történnek, és hogy erre ne, és hogy nem is fizetnek gyakorlatilag adót ilyen esetekben. Ami az átláthatósági, a transzparencia irányelvet és annak hatáját illeti. Mi nagyon intenzíven foglalkoztunk ezzel, kezdettől fogva nagyon sok beszélgetést folytattunk, módosítókat dolgoztunk ki, és csak azt mondhatjuk, hogy az, ami számunkra fontos volt, az messze menőkig megtalálható a kompromisszumos javaslatokban, amelyeket a raportőr asszony dolgozott ki, úgyhogy ezért csak köszönet illeti őt. Azt hiszem, hogy ez egy, hogy tényleg jó munkát végzett. Minden érintettel szót váltott és beépítette a tervezetbe a különböző képviselhető és egymással kompatibilisnak tűnő gondolatokat. Ami sokkal inkább foglalkoztat engem az az, hogy két önmagában konzisztens jelentéssel szembesülünk, amelyek azonban egymással nem konzisztensek. Hogyan kezeljük ezt, mint bizottság? Ugye a cél az az, hogy egy jól alkalmazható, tisztán látható, gyakorlati szempontból jól alkalmazható jogot alkossunk, és hát fontos, hogy közös kérdésekben legyen közös definíció és legyen egyfajta szimetria, vagy, vagy összhang a lényegi kérdésekben. Ön javasolta, hogy ez így jelenje meg a jövőben is. Hát ez nagyon fontos véleményem szerint, különben, ha ez nem így van, akkor inkább a, nem tiszt, a, a, a homályt segítjük elő, és nem a tisztánlátást. A kompromisszumos javaslatokkal egyetértünk, a legalábbis ami a transzparencia irányelvet illeti, úgyhogy nem semmiféle kifogást és ezzel kapcsolatos megjegyzést nem akarok tenni már. Köszönöm. Lichtenberger asszony. Hát akkor a nehezebb résszel folytatom, de azzal kezdem, amit a kollégám már elmondott, hogy meg kell gondolni, hogy itt van összefüggés, és hogy fontos lesz bizonyos területeken kompatibilis definíciókat kidolgozni, hogy ne jogbizonytalanságot teremtsünk, hanem jogbiztonságot. Ez az egyik legfontosabb követelmény. És hát az ECON véleményére is hivatkozom, az tartalmaz ezzel kapcsolatban gondolatokat. A kilencedik fejezettel kapcsolatban csak néhány részletet szeretnék kiragadni, ott úgy gondolom, hogy még további vitára lenne szükség. Az egyik a projekt meghatározása. Hogyha üzemen belüli, vállalaton belüli definíciót akarunk alkalmazni, akkor azt hiszem, hogy egy a csalás előtt nyitjuk meg a kapukat, a trükközés előtt nyitjuk meg a kapukat. Ezt én nem szeretném, és azt hiszem, hogy itt inkább arról van szó, hogy egyetértést teremtsünk, tegyük világossá, hogy ki mit ért projekten, és hogy ezt most a vállalati definícióra alapozzuk, az számomra problémás lenne. Kedvelem én a pozitív kezdeményezéseket, persze, de azért véleményem szerint ez most egy nagy problémába torkolna. A hatályt illetően, persze. Különbözőek a nézeteink. Bármiről is van szó, bányászatról, erdészetről, teljesen. Azt hiszem, hogy a helyes, ideális eset az lenne, hogyha mindent bent tudnánk foglalni, ami a küszöbértéket meghaladja. De hát nagyon sok vegyes koncern létezik, másrészt meg a probléma az, hogy az egyik szektor esetében szigorúbbak a szabályok, másikban nem. Az egyetlen kompromisszum, amit el tudok képzelni, hogy kezdjük a bányászattal és az erdészettel, és aztán nyissunk meg egy kaput, hogy ez tovább tudjon fejlődni. Ez az egyetlen lehetőség, ahol kompromisszumot tudok elképzelni, hogy legyen egy, egy ilyen távlati, perspektívikus záradék. Ez lenne, ez legalábbis jobb lenne, mintha csak is és kizárólag a tiszt erre a két szektorra korlátoznánk mindent, bár az én prioritásom természetesen továbbra is az, hogy ezen túlmenjünk, és egy lényegesen nagyobb hatályt válasszunk. Ugyanez vonatkozik egy kicsit a kifizetésekre is. Több információt szeretnék, tehát például információkat, amelyek véleményem szerint érdekesek a fizetésekkel kapcsolatban, meg az adó tételekkel kapcsolatban, mert ez jobban segíti az összehasonlíthatóságot, és így az átláthatóságot, és a küszöbértékekkel kapcsolatban azt gondolom, és ugye száz ezret lehetne előirányozni mindkét esetben, ebbe az irányba elmozdulhatnánk, és akkor azt hiszem, hogy inkább jobban sikerülne egy ilyen észszerű megoldást találni. A jelentéseket illetően, a riportokat illetően, amelyekről szóltunk, azt egyetértek a kolléganővel, aki azt mondja, hogy aki önkéntesen valamilyen jelentési rendszer alkalmaz, de hát akkor itt kaput nyitok gyakorlatilag a, a, az ilyen képmutatás, meg, meg álszent megoldások előtt, ezt el akarom kerülni mindig olvasom ezt a CSR-t, ugye a Corporate Social Responsibility, a vállalatok szociális társadalmi felelősségét. Hát néha ugyancsak csodálkozom, mert ez inkább az irodalom irányába mutat, mint a valóság felé, és az irodalommal véleményem szerint azért másoknak kell foglalkozni. Mondjuk mi tulajdonjogokkal, szellemi tulajdonjogokkal foglalkozunk, de hát ez a maximum, és ez sem a jelentésekkel kapcsolatosan, úgyhogy nem kell itt kaput nyitni az álszent, elsőrendű álszent megoldások előtt, mert hát akkor persze, hogy ha mondjuk az, megnézzük az USA rendszert, az Egyesült Államok beli rendszert, vagy ezt az önkéntes ágazaton belüli jelentési rendszert, reporting rendszert, Hát, szóval arra kell törekedni, hogy összehasonlíthatóak legyünk, mert különben a potenciális investornak se sok haszna van abból, hogyha 17 önkéntes jelentési rendszerrel szembesül. Akkor mit csináljon? Hát akkor profétikus adottságokra lesz szüksége, hogy megnézze, hogy mi a jó, meg mi a nem a jó. Hát én szeretném itt a jó-rossz kérdéseket, pontokat áttekinteni. A lényeg, hogy mozgásban van a dolog, közeledünk egymáshoz, és viszonylag messze is el tudunk jutni. Köszönöm, a bizottság szeretne szólni. Köszönöm, elnök úr, néhány megjegyzést. Tudom, hogy késő van. Először is néhány megjegyzést tennék az átláthatósági transzparencia irányával kapcsolatban. Nagyon örülünk a kompromisszumos szövegnek, amelyet a raportőr elkészített általánosságban. Ez egy nagyon pozitív anyag, és lehet, hogy van egy-két kérdés, amit megvitathatunk, de ezt majd később meg tudjuk tenni a trilógus során. A XPRL-el kapcsolatban nagyon nyitottak vagyunk, azt gondoljuk, hogy ez a jövő, és mi készek vagyunk óvatosan az ESMA-val együtt lépni. Az ESMA kell, hogy elvégezze az értékelést, a tesztelést, át kell gondolni, és hát tényleg ő átláthatóságot akarunk teremteni. És az országról országra jelentés a megfelelő. Ami a, országjelentést illeti, azt gondoljuk, hogy nagyon sok, illetve a McCarthy jelentéssel kapcsolatban is nagyon sok mindent elhangzott. Néhány kérdést meg kell még vitatnunk, különösen a hetedik cikkel kapcsolatos módosítókat, a fair érték, a fair value mérésével kapcsolatban. Önök ugye el akarnak távolodni ettől a modelltől, tudom, hogy miért, de felhívnám a figyelmet arra, hogy az előző módosítókban az Európai Unió, a tanács és a parlament éppen, hogy ezt akarta, és ez biztosítja a nagyobb rugalmasságot, tehát ez a fair value account, és ezeken a módosítókkal a a meglévő rugalmasságot veszük ki a szövegből. A country by country jelentést illetően, de másképp mondom, ha e, e, egyszerűsítjük az irányelveket, ezt a kettőt, ha CBS, mm, ugye ez most ezen a héten jelenik meg, és hát ez az ipar ágakban fontos lesz, sok társaság nagy érdeklődést fog mutatni ez iránt, de ez a country by country, ez oda vezethet, hogy két javaslat túlszául esünk. A parlament és mindenki előre próbál lépni, és küzd egymással, de van számos kreatív ötlet, és hát ezeket valahogy elő kell, ezeket támogatni kell, és meg kell találni a jobb meghatározásokat. De két dolog van ami, ahol világosan kell beszélnünk. Először is a hatály. A hatály, amit a bizottság fogalmazott meg a, a faiparra, illetve a bányászatra. Úgy gondoljuk, hogy ez a helyes hatály, mert ez egyenlő játékszabályokat teremtene az USA-val. Hallottam, hogy nagyon sokan tovább akarnak lépni, és gyakorlatilag minden vállalatra kiterjesztenék vagy minden nagyobb vállalatra kiterjesztenék a hatályt. Úgy gondoljuk, hogy a cél az teljesen más. Ugye az adóelkerülés elleni harc. Ez fontos. És hát senki nem ellenzi ezt nyilvánvalóan. A bizottság sem természetesen, de úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi beszámoló nem a megfelelő eszköz arra, hogy az adóelkerülés ellen harcoljunk. A bizottságnak lesz majd egy zöld könyve számos javaslattal, ez év végén fog megjelenni, hogy hogyan tudunk fellépni az adóelkerülés ellen, különösen az adóparadicsomok ellen, és mit tehetünk de nem vagyok meggyőződve arról, hogy a country per country jelentés lenne a leghasznosabb megoldás. Persze, hogy akarjuk az átláthatóságot, a transzparencia, ez fontos, ezt a célt el kell érni. Megvolt a hatástanulmány, vitatkoztunk is erről, vizsgálást, és az volt a következtetés, hogy nagyon drága dolog lenne az iparágak számára, és nem lenne igazán hatékony, ráadásul meg még a versenyképességet is rontaná. Tehát mi a hatástanulmányt komolyan vesszük, e, ezeket a kérdéseket azonban óvatosan kell kezelni. Ami a előrelépést illeti. Elnök úr, úgy gondolom, hogy az a javaslat, amit ön terjesztett elő, az megfogalmazza azt, amit mi gondoltunk. Nem akarjuk, hogy a társaságok teljesen átalakítsák a számviteli rendszerüket. Azt kell használniuk, ami van. De az ön definíciója jobb, pontosabb, tehát ezen az úton lehet előre lépni. Azt is gondoljuk, hogy ezeknek a jelentéseknek az auditálása is úgy kell, hogy történjen, hogy ne legyen, ne legyen duplikáció, ne dolgozzunk két vágányon és a már auditált jelentéseket auditáljuk még egyszer. Lehet, hogy lesz egy szükség egy verifikációs példányra, de hát a terhet azért csökkenteni szeretnénk, vagy legalábbis alacsony szinten tartani a vállalatok számára, de hát valamiféle verifikációra szükség lesz természetesen gyorsan átnézem, de hát annyi érdekes dolog elhangzott a bűnügyi hogy most egyáltalán milyen, milyen bűnügyi összefüggések vannak itt. Erről hallottunk néhány példát. Mi ezt nyíltan vizsgáltuk a hatástanulmányban, és mindig a, a kínai példákat tudom, tudom idézni. A grandfathering a szerzett jogok védelmére vonatkozó záradék és nagyon fontos, ugye senki sem kívánja, hogy új, új jogszabályok tömkelege keletkezzen éppen ennek a, a, az irányelvnek a nyomán. A, ambiciózisak vagyunk, sikerre törekszünk, de azért az idő is szorít. Úgyhogy használjuk ki azt a néhány hetet, ami még rendelkezésünkre áll. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm. Az idő előre haladott, úgyhogy most már sokat nem tudunk mondani. Az árnyék jelentések felelősei folytatják a megbeszélést szeptemberben. Mi is visszatérünk még erre, és akkor megpróbáljuk majd a Strasburgi hét elején ezt megoldani, hétfőn vagy kedden, nem a hétvégén, hanem lehetőség szerint már hétfőn este, és akkor a, gyakorlatilag az előzetes, előző héten ezt elő tudják technikailag készíteni a munkatársaink, és akkor szépen sorjában végig tudunk menni minden kérdésen. Gyakorlatilag akkor most ezt a pontot lezárjuk, és akkor van még egy napi rendi pontunk, illetve egy kérdés nyitott, ez pedig a 36-os, ahol a jogok és polgárság programról van szó, itt semmi más nem kell csinálni, mint meghatározni a módosítók benyújtásának a határidejét, ez július 18. Egyetértünk? Igen, a 37-est elnapoltuk, az 38-as pont egyéb kérdések. Van valami? Nincs. A következő ülés a szeptember 17-én és 18-án lesz itt Brüsszelben, és mindenkinek szép nyarat kívánok, minden jót. Das war eine lange Sitzung.